Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit, kellemes délután kívánok! És az első napi rendi pontunkkal kezdeném, nevezetesen a napi rend jóváhagyásával. A következő módosításokat tettünk az eredet, tettük az eredeti javaslatban. A 27. pont, amely eszmecserét fed az állampolgárok és vállalkozások szabad mozgásának elősegítéséről bizonyos közikviratok elfogadásávalnak leegyszerűsítésével. Ezt el későbbre halasztottuk. A 25. pont Zarianopoulos úr mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozik, de az illető kolléga sajnos most beteg, ezért ezt előtt, és későbbre halasztjuk ezt a napi rendi pontot. Kávadja úr. Köszönöm, elnök úr. Két dolgot hadd pontosítsak. Oszpecitóra. Először is az, a parlament vizsgálja ezt az ügyet. Ennek nyilván ki kell várni a végét ennek a vizsgálatnak. A második megjegyzésem ezzel kapcsolatban pedig az, hogy Uszpászkics úr, ha, mind, ha jól tudom, akkor délután ö, megpróbál majd egy-két dolgot ö, Ö, jogi, jogi szempontból is a kollégák ö, majd, ha minden igaz, pontosítanak egy kicsit a dolgokon. Köszönöm szépen szeretném tartani magam a játék szabályainkhoz, ahogyan azokat más esetekben is alkalmazzuk, és holnap a szavazásra szeretnék kitérni. Uszpaszkics úr természetesen még hozzászólhat, de egy további jogi szakvélemény kikérését nem tartom egyáltalán szükségesnek, ugyanis ezt az esetet behatóan megvizsgáltuk már, úgyhogy éppen ezért itt az ideje, hogy meghozzuk a döntést. Uh, I understand uh, that you have very ezek szerint uh, egész más javaslatai vannak Usztakics úr esetére vonatkozólag. Most vagy megvárjuk a szakbizottságtól, vagy a bizottságtól az információkat. J'ai entendu en effet le point de vue de la rapporteure, Madame Regner. Regner asszony véleményét eh, érdeklődve hallgattam. Kicsit zavar az, hogy a parlament jogi véleménye től azt vártuk, hogy egy-két dolgot majd pontosítanak ebben, se eljárásilag, sem a kérdéses személy jogait illetően most éppen ezért nem foglalnék állást, tehát tartom magamat eredeti álláspontomhoz. Uh, so can we leave it for... Ezek szerint holnapra halaszthatjuk? Holnap délelőtre? ezt a témát, és akkor meglátjuk, hogy a bizottság milyen elképzeléssel áll elő. Jó lett, akkor hagyjuk ezt a mai vitát holnapra, vagy hagyjuk úgy, ahogy eredetileg tervezt. To, to leave it as it is. Én azt mondom, hogy hagyjuk úgy, ahogyan a tervezetben szerepel. Úgy tűnik, hogy még mindig nem értem a tolmácsolást. Tehát akkor hagyjuk úgy, ahogy eredetileg terveztük? Pardon, uh, uh, Megkérhetjük a jogi szolgálatot holnap délelőtt, hogyha van mondani valójuk, akkor azt adják elő. Ami a jelenlegi napirend tervezetet illeti, azt hagyjuk úgy, ahogy most áll. Also sozusagen ich möchte bestätigen, was hier... Szeretném akkor megerősítésképpen mondani, csak hogy mindenki ugyanolyan információval rendelkezzen. Itt a napirendről beszélünk, és ha jól értettem, elnök úr, akkor azt szeretné, hogy a napirend alapján járjunk el. Erre a pontra a pont megültetésára holnap kerül sor, és ezen pont kapcsán a jogi szolgálat lehetőséget kap, hogy nyilatkozzon. Ezt támogatom. Très Nagyszerű. Uh, thank you. We have... Köszönöm szépen. Akkor így elfogadtuk a napi rendet, kettes pont, elnöki bejelentések. Emlékeztetném önöket, hogy a közös meghallgatás az elszámoltathatóság, átláthatóság és integritás az EU intézményeiben, témakörben. Március 26-án lesz, 9-től 12.30-ig az Antal József épületben, vagyis a 4Q2-ben. Ez az egyetlen bejelenteni valóm jelen pillanatban. Harmadik pont a jegyzőkönyv jóváhagyása, hogyha az ülés végéig nem lesz ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintem az előző február 23-ai 24-i ülésünk jegyzőkönyvét. Elnök úr, az előző javaslattal kapcsolatban, hogy akkor hogy akkor ezen ne változtassunk. Itt ugye ez ugye nem esik egybe a meghallgatás már, mint az átláthatóságról szóló meghallgatás nem esik egybe a plenárissal. Uh, the, the plenary meet... A plenáris ülés 25-én lesz. Március 25-én. We move to point number five. Ötödik pont. Ez az Európai Unió bíróságának az alapító okiratáról szól ez a pont. Marinyói Pintó úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Amikor megkaptam ezt a jelentést, arra törekedtem, hogy megállapítsam azt, hogy miről is szól ez a téma. Azonosítottunk egy problémát, vagyis azt, hogy az Európai Bíróság elé került ügyek száma nem érte el azt a számot, amely egyezett a beérkező ügyek számával. Ez azt jelenti, hogy a döntés nélküli esetek száma évről évre növekedett. Éppen ezért ugye azonosítottuk ezt a problémát, amit meg kellett oldani. A javaslat pedig, amelyet mindenki megfogalmazott 2011 óta, az az, hogy növeljük a bírák számát a bíróságban, 12-ről 28-ra ezt a javaslatot elfogadták, ugyanakkor nem sikerült konkrét formába önteni, ugyanis a tanács nem állapodott meg arról, hogy konkrétan hogyan kerüljön, hogyan kerüljön sor a 12 bíra kinevezésére. Ez a holdpont annak volt tulajdonítható, hogy a tanácsban ugye 28-an vannak, és a bírák a kinevezett bírák száma pedig 12 kell, hogy legyen. Ez a holdpont, ez a probléma egyébként kb. négy évig tartott, és ezt követően úgy döntöttek, hogy ha a bíró, bírák számát növelni lehetne, plusz 12 helyett még 28 bíra alkalmazásával, és akkor minden egyes tagállam kinevezhetné a saját bíráját. Úgy döntöttek, hogy ezáltal a probléma orvosolható lenne. El kell ismerjem, hogy ez a javaslat egy kicsit zavarba hozott, ugyanis ha növeljük a bírák számát, még 16-tal, akkor ezáltal nem oldjuk meg a problémát. Ez azért lett volna csak szükséges, hogy a tagállamok megállapodjanak és így sor kerülhessen a bírák kinevezésére. Az a megoldás, amely most előttünk van, egy teljesen más természetű megoldás, ugyanis az eredetileg javasolt 12 bíra helyett most azt kérjük, hogy 28 legyen, 28 emelkedjen a bírák száma, és azt is kérjük, hogy szűnjön meg egy bíróság, egy a a közszolgálati törvényszéket szüntessék meg. Vannak más vélekedések is, de ez egy új javaslat, egy új jogalkotási javaslat. És ez illeszkedik egy olyan folyamatba, amely egy másik jogalkotási javaslattal vette kezdetét. Úgy gondolom, hogy ez így nem megfelelő, nem helyes. A portugál jogrendben, és egyébként úgy gondolom, hogy a modern államok jogrendjében. Itt van egy olyan intézmény, amely azt jelenti, hogy a törvény által nem jóváhagyott célt érjünk el különböző utakon, eltérő, a törvény által kilátásba helyezett úttól eltérően, ugyanakkor ezt nem szankcionáljuk. Itt pedig arra törekszünk, hogy átalakítsunk egy jogalkotási javaslatot, növelvén a bírák számát, holott erről a különböző érintett, a törvény által érintett intézményt meghallgattuk. 28 ra akarják most növelni a bírák számát, és egyébként még fel is számolni egy bíróságot. Ez a kérdés, azt kell mondjam, hogy zavarba hoz. Itt ugye egy új jogalkotási javaslatról van szó, új tényekkel állunk szemben, a különböző személyek és intézmények, akiknek a véleményét 2011-ben és 2012-ben meghallgatták, ők pusztán arról nyilatkoztak, hogy szükséges-e vagy sem a bíróság eh, bíráinak eh, számát növelni ennek tárgyában történt sor a meghallgatásokra, és most 12 helyett 28-al növelnénk a bírák számát, plusz ki is meg is szüntetnénk még egy bíróságot, holott ezen utóbbi kérdésről senki sem nyilatkozott annak idején, és senki sem fejezte ki álláspontját arról, hogy plusz 28-al növekedjen a bírák száma. A probléma, ez a megoldás, ez ugye az egyetlen, amely most terítéken van, ez sokkal költségesebb is, ez a legköltségesebb megoldás az Európai Unió számára, főleg az unió adófizetői számára. Minden egyes bíra évente kb. 1 millió euróba kerül, és az ilyen döntések, valamint az ilyen javaslatok egyre nehezebben védhetők az európai közvélemény előtt, hiszen a különböző tagállamok az állami kiadások csökkentésére törekednek, vagy például hazámban még nagyon, nagyon szigorú megtakarítási intézkedéseket, megszorító intézkedéseket is bevezettek. Hogyan értetnénk ezzel egyet? 28 bíra alkalmazásával. Ez igazából nem veszi figyelembe azt az óriási erőfeszítést, amelyet az adófizetők tesznek. Van más megoldások, vannak más megoldások is erre a problémára de ezeket úgy tűnik, hogy nem vették figyelembe. Miért nem növeljük a különböző bírák asszisztenseinek számát? miért nem egyszerűsítjük például a különböző eljárások menetét? Miért nem vezetjük be azt a lehetőséget, hogy maga a bíróság egy előzetes értékelést hajtson végre arról, hogy a különböző javaslatok kivitelezhetőek-e? Az Egyesült Államokban elvetnek bizonyos eljárásokat, a portugál alkotmányos, alkotmánybíróság is bizonyos ügyeket eleve nem, nem taglal más országokban is ezt megteszik. Tehát miért van az, hogy az Európai Unió bíróságai nem értékelhetik az eléjük terjesztett ügyeket technikai vagy jogi értelemben arra vonatkozóan, hogy ezek elfogadhatóak-e vagy sem? Miért nem növeljük, miért nem növelünk, növeljük a produktivitást, vagy miért nem vezetünk be egy prémiumot ezáltal díjazván a, a bírák produktivitását? Nem. Ma az az igazság, hogy minden a produktivitás körül forog. Én csak azt szeretném tudni, hogy mi ennek a produktivitásnak az objektív határvonala. Mi az, amit el kell érnie egy bírának? Például a hazámban az elsőfokú bíróság bírái évente több mint 400 ügyel kell, hogy foglalkozzanak. Az emberjogi bíróságnál több mint 90 ezer panasszal kell foglalkozni 47 bírónak Portugáliában, az Alkotmánybíróság 1700 ügyben hozott döntést 2014-ben. Az Európai Bíróság pedig, amelyről beszélünk, minden egyes esetben évente kevesebb, mint 25 esetben döntenek a bírák. Nem tudom, hogy ezek az ügyek összetettebbek-e vagy sem, ami miatt indokolt az, hogy ilyen alacsony legyen az ügyek száma, de jó lenne, hogyha meghúznánk az objektivitásnak a határvonalát figyelembe véve a produktivitást a gyáraktól a legmagasabb intézményekig fontos lenne tudni azt, hogy ki milyen célokért felelős, mely célokat kell elérni, hogy aztán egy adott időszak végén megállapíthassuk, hogy mindenki, a különböző munkavállalók vagy a bírák eleget tettek-e az elvárásoknak. Azt hiszem, hogy ezt elvárhatjuk, hiszen magunkkal szemben legalább olyan magas elvárásokat kell támasztanunk, mint másokkal szemben. Elnök úr, tisztelt kollégák, ehhez pedig hatástanulmányokra van szükség, a megfelelő tanulmányokra, adatokra, amelyekből kiderülhet, hogy igazából mi idézte elő ezt a helyzetet. És van még valami, elnök úr és tisztelt társaim, ami rendkívül zavar. Itt ebben a parlamentben, a bizottságban még egyetlen bírát sem hallgattunk meg az érintett bíróságtól, se a bíróság elnöke, se az ott dolgozó egyetlen, egy, egyik bíra sem jött el hozzánk, nem tudom, hogy miért ha egyszer az Európai Unió bíróságáról van szó, akkor azt hiszem jó lenne, hogyha meghallgatnánk őket, mert így megelőzhetnénk azt, hogy elhamarkodott értékelést hozzunk. Szeretném felvetni itt ezt a javaslatot. Szeretném meghallgatni a bíróság bíráit, kezdvén az elnökökkel, hogy megtudjuk azt, hogy mi is a tulajdonképpeni helyzet, és hogy az ő véleményük szerint mi lenne a legjobb megoldás erre a problémára? Talán az, hogy növeljük a bírák számát, vagy az őket segítők számát, vagy a bírák javadalmazását, vagy díjazzuk az egyéni produktivitásukat, vagy meghatározhatnánk az alapfizetésen túlmenőleg, meghatározhatnánk egy, egy, egy, egy prémiumot, És hát elnök úr, tisztelt képviselők, számomra ez kulcsfontosságú. Döntéseket hozunk olyan ismeretek fényében, amelyek másod vagy harmad kézből jutnak el hozzánk, holott itt ebben a bizottságban meg kellene hallgatnunk az Európai Bíróság bíráit, vagy legalább az elnöküket. Vannak ismereteim, tudomásomra jutott egy dokumentum, amelyet az összes bíra aláírt. Egy olyan dokumentum, amely néhány hónappal ezelőtt készült szeptember, szeptemberben, és ez ellenzi azt a javaslatot, amelyet itt megvitattunk. Itt van a kezemben ez a dokumentum. Hát akkor miért nem jutott el ehhez a bizottsághoz? Miért nem jutott el ez a dokumentum ide a parlamentbe? Hiszen aláírta az elnök és az összes bíra. Itt szerepel az, hogy mi a probléma, pontosan az a probléma, amelyet mi megoldani szeretnénk. Ez a dokumentum azonban hivatalosan ide nem jutott el, hivatalosan nem jutott el ide a parlamentbe. Nekem azért jutott tudomásomra, mert magánúton eljuttatták hozzám. Azt szeretném tudni, hogy ez a dokumentum autentikus-e, mert ha igaz, akkor az igazság az, hogy értelmetlenül dolgozunk, és azt is mondhatnám, hogy manipulálnak bennünket, hiszen ha a bíróságnál dolgozó 28 bíra azt mondja, hogy a problémát nem oldjuk meg úgy, hogy növeljük a bírák számát, hanem hatékonyabban megoldhatnánk másképpen, kevésbé költségesebb módon, akkor kérdezem én, hogy miért nem tesszük ezt meg? Miért van az, hogy ez a dokumentum nem jutott el ide, holott jó, hogy a parlament, jó lenne, hogyha a parlament megállapítaná, hogy ez a dokumentum vajon miért nem jutott el ide a parlamentbe, holott ez rendkívül fontos és egyébként tudomásomra jutott az is, hogy a bíróság elnökét megfenyegették. Hát nem tudom, hogy fegyelmi eljárást helyeztek kilátásba az ő esetében, minden esetre megfenyegették azért, mert a kollégáival együtt kidolgozta ezt az álláspontot. Elnök úr, tisztelt képviselők! Azt hiszem, hogy egy túlságosan súlyos helyzettel állunk szemben, Erről nem dönthetünk formálisan, úgy, mintha nem létezne. És azt hiszem, hogy nem végezhetem el jól a munkámat, mint előadó ebben a témában, úgy, hogyha nem hallgatjuk meg a bírák véleményét. Ezt hangsúlyozom, hiszen itt bírákról beszélünk. Itt az elsőfokú bíróságnál dolgozó bíró, bírákról van szó, jogászokról, őket is megéleti a méltóság, legyen szó egy kisebb horderejű ügyről, vagy egy nagyobb horderejű ügyről. És ami itt eh, igazából lényeges, ami meghatározza a bírákat eh, a modern államokban, az az, hogy függetlenül járnak el a külvilággal szemben, a különböző eh, szervekkel, hatalmakkal szemben, amelyek befolyásolhatják a munkájukat, de belső úton is, befelé is a vírai testamentummal szemben is függetlenek, hiszen az is befolyásolhatja azt, hogy függetlenül képesek ellátni munkájukat. Elnök úr, kérnem szépen, hogy valaki válaszoljon a kérdésemre, és kérem, hogy vegyük figyelembe ezt a dokumentumot, amelyet a bíróság elnöke és az összes bíra aláírt. Ez egy olyan dokumentum, amely ellenzi a javaslatot. Nem tudom, hogy mi lenne a jobb, megvan a véleményem, de szeretném, hogy legyen még több tanulmány, és főleg egy hatás tanulmány, egy hatásértékelés a különböző lehetséges javaslatokról. És ebben az értelemben teszem ezt a konkrét javaslatot. Kérném az elnök urat, hogy sürgősen hívjon össze egy meghallgatást, amelyre jöjjön el a bíróság elnöke és a különböző bírák a parlament elnökével, mert azt hiszem, hogy nem akadályozhatja meg senki azt, hogy az európai nép által megválasztott képviselők megismerhessék a bírák véleményét, akik az Európai Bíróságon látják el a tevékenységet, és amely bíróságot egyébként meg szeretnénk reformálni. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Hautala. Köszönöm szépen, Hautala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. E, azt kell mondanom, hogy nagyon problematikusnak tartom, hogy költségvetési és pénzügyi megközelítésben kezeljük ezt a kérdés, kérdést. Hazámban is látom, hogy amikor a megszorítások, költségvetési megszorítások elérték az igazságügyi ágazatot is, és a többi ágazatot, akkor gyakorlatilag már az állam legitimitásának a gyökeréhez érkezünk el, vagyis hogy az igazsághoz való hozzáférést tagadhatjuk meg a további megszorításokkal. Fontosnak tartom tehát ezt a problémát. Még azt hozzátenném, hogy minden európai parlamenti képviselő egy, egy bíra hat, költségének 60%-ába kerül, ha jól tudom, tehát mi is eléggé sokba kerülünk, nagyon drágák vagyunk, de nem hallottam arról, hogy azért akarnák csökkenteni ez a képviselők számát, hogy ez költségvetési helyzetet javítson. A bíróság esetében ez ahhoz vezethet, hogy túl terhelik a bíróságot, ami pedig a hatékonyságot illeti. Tudomásom szerint a bíróság tavaly több mint 800 esetet vizsgált, ezzel rekordot döntettek, és idén pedig 900 esetük van, és az átlagos átfutási idő 3-5 év, úgy gondolom, hogy már ez nagyon sok. És eh, én beszéltem a bírák közül is sokakkal, amikor a kollégáimmal együtt meglátogattuk a bíróságot. Az a tapasztalatom, hogy a bíróság már egyszerűsítette az eljárásainak némelyikét, és gondolkodnak azon, hogy bírósági díjakat vezetnek el, eljárási díjakat azokkal szemben, akik ezt meg tudják fizetni, ezzel járulnának hozzá a finanszírozáshoz, tehát komolyan veszik ezt a problémát, de úgy gondolom, hogy a bíróságnak nincsen megfelelő, nincsenek megfelelő erőforrásai, és nagyon sok esetet kell vizsgálniuk, tehát rövid időn belül valamilyen sürgősségi megoldást kell találni a bíróság működésének normalizálására. Már most is vannak olyan esetek, amikor az eset elhúzódása miatt, vagy a tárgyalás elhúzódása miatt kártérítést követelnek az ügyfelek talán a reform kifizetődőbb lenne. Szeretnék egy lehetőséget megemlíteni, vagyis, hogyha mi ezt elfogadjuk, és a tanács úgy dönt, hogy megkétszerezik a bírák számát, akkor a parlamentnek egy korábbi álláspontját kellene megvizsgálnia a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatosan, és már most elővezethetnénk egy olyan követelést, hogy amikor egy adott tagállamból két bírót neveznek ki, akkor az egyik nő legyen, a másik férfi. Szerintem ez remek lehetőség lenne arra, hogy ezt a gyakorlatot kialakítsuk. Ez egyébként, kedves kollégák, a korábbi álláspontjainkkal összhangban van, és itt kikapcsolódott a felszóló mikrofonja. Thank you, uh, Mr. Zvief. Köszönöm szépen, Zieszka asszony. Zieszka dziękuję. úr. Köszönöm, hölgyeim és uraim. korábbi vitáink során, melyeket a lett elnökség részvételével folytatunk, és amely valóban komoly érzelmeket zavart, úgy érzem, hogy mind a politikusok, mind a képviselők, mind a szakértők között. E, ta dyskusja spowodowała, że... Folytatván tehát a, a vita apropóján elgondolkoztam azon, hogy nem, bét, nem hibáztunk-e. A kérdéses reform már évek óta napirenden szerepel. Az előző parlamenti ciklusban is felvetettük ezt az Európai Bíróság elnökével, is többször egyeztettünk ez ügyben. Az Európai Bíróság reformja elengedhetetlen ez ügyben? Nem volt köztünk vita. Hiszen elsősorban ez alapján ítélik meg sokan azt, hogy mennyire hatékonyan működik az Európai Unió. Éppen ezért én nem vagyok hajlandó részt venni abban, hogy tovább halasszuk az Európai Bíróság megreformálását. Skuris elnök úrral egy közös álláspontot fogadtunk el, és titkos levéről beszél az előadónk. Én ezt roppant furcsának tartom, hiszen leveleket váltottunk, nem is egyet. Az igazi kérdés az, hogy miben nem tudtunk megállapodni. Skuris elnök úr is elmondta világosan, hogy bármiféle olyan reformot el tud fogadni az Európai Bíróság, amely változtat, amely javít a hatékonyságán. Kuris úrtól kaptunk egy levelet, ezben feketén-fehéren olvasható, hogy pontosan mi is a helyzet. Hát a helyzet pedig tragikus. Az előttem szólóval maximálisan egyetértek, hogyha túl drága az Európai Bíróság működése, akkor ugyanaz a logikával azt is mondhatjuk, hogy az Európai Parlament is túl drága de aztán mondhatjuk, hogy túl drága az Európai Bíróság, ezért legyen kevesebb bírája. Mennyi bírságot vagy kártérítést kell fizetni az Európai Uniónak azért, mert késedelmes volt az ítélet megszületése? 10-100 milliókra is rúghat ez az összeg. Nem, nem a pénzről kell beszélni, ez egy e- sokkal fontosabb, pragmatikusabb elvi kérdés. Hogy is járhatunk el, milyen reform megoldások vannak? Növelhetjük a bírók, bírák számát, vagy külön bíróságokat hozhatunk létre? Miért jobb az egyik megoldás, mint a másik? Az egyetlen ilyen különleges törvényszék az Európai Bíróságnak, az a közszolgálati törvényszék, ami bizony egyáltalán nem működik valami hatékonyan. Nincs elég bírája az Európai Bíróságnak, ez ténykérdés. És mivel általános ügyekben nem dönthetnek ezek a bírák, ezért ez nyilván nem megoldás. Lássuk most a következő lehetőséget, következő kérdést. A, csak a bírák, vagy esetleg a kisegítő személyzet is foglalkozhat-e érdemben a beérkező ügyekkel? A bíráknak néha olyan ügyekkel is kell foglalkozniuk, olyan ügyekben is dönteni kell, amely egy ezer, amelyek ezer oldalas dokumentációt tartalmaznak hogy hogyan tudna egy, az Európai Bíróság egyetlen bírája 20 ilyen ezer oldalas ügye foglalkozni egy évben, ennek egyszerűen semmi értelme. Nagyon nehéz ügyekben kell néha dönteniük az európai bíráknak, ehhez időre van szükség. Ez csak úgy megy, hogyha több bírót alkalmazunk. Felmerül az a kérdés is, hogy minden beérkező per vagy ügy befogadható-e. Jól lenne látni ezeknek az arányát. Egyszerűen az európai igazságszolgáltatás rendszere nem így eh, működik. Én nem tartom reálisnak eh, ezt a megoldást. Nem találjuk a módját annak, hogy 12 bír kinevezéséről megállapodjunk. Hogyha az Európai Parlament nem adná be a, be a derekát, akkor ez teljesen nevetséges helyzetbe hozna bennünket, egyszer azt mondjuk igen, aztán meg azt mondjuk, hogy nem. Nemrég jártunk Luxemburgban egyébként nagyon érdekes eszmecserét folytatunk a bírákkal, illetve a különböző bírókamara vezetőkkel. Nos, mindenki azt mondta, hogy szükség van arra, hogy minél hamarabb megszülessen ez a reform. Most pedig úgy tűnik, hogy közelebb kerültünk ennek a lehetőséghez. Én nem vagyok hajlandó a nevemet adni ahhoz, hogy tovább halasszuk ezt a reformot, mert tudjuk, hogy ez milyen pontos, tudjuk, hogy ez mennyire szükséges. Hogyha valakinek ezzel kapcsolatban továbbra is megválaszolandó kérdés van, az ne hezitáljon most érte. Köszönöm, Regnál asszony. Köszönöm, elnök úr. Nem szeretném az árnyék jelentéstevőtől elvenni a szót, hiszen valószínűleg ő is meg fogja világítani ezeket a kérdéseket, de örülök annak, amit Hautala és Zirka kollégák elmondtak, mert ez számomra is fontos. Nagyon lényeges ez a reform, már hosszú ideje foglalkozunk vele, és nem lenne szabad, hogy a végtelenségig tologassuk, és halaszgassuk, hogy miért? Azért, mert bőven volt lehetőség a bírák számára is, hogy kifejtsék az álláspontjukat. Azt hiszem, hogy mindenki egyeztetett, nem ismeretlen tényezőkkel állunk itt szemben, mindenki tisztában van az érvekkel. Két aspektusra szeretnék még kitérni. Egyfelől mondhatnám azt is, hogy amikor a joghatóságról beszélünk, akkor ezt nem előzhetjük meg. Vannak olyan kérdések, amelyek nagyon bonyolultak, és adott esetben nagyon hosszú ideig kell velük foglalkozniuk. Azt hiszem, hogy itt nem járhatunk el úgy, mint a magánszektorban. Itt valami teljesen másról van szó. Itt arról van ugye szó, hogy egy demokráciában teljességes szükséges, hogy a lakosság bizalommal fordulhasson az igazságszolgáltatáshoz. Éppen ezért szükségünk van a működő Európai Bíróságra, és szükségünk van arra is, hogy az előadó által említett kérdéseket ne firtassuk. Említettem már az Európai Bíróság jogait, biztosítottuk. Azt hiszem, hogy már számos alkalommal megvitattuk mindezt, azt, hogy mi a szükséges, figyelembe véve az, hogy a tanácsban teljesen más a dinamika általában, és a tárgyalások szempontjából konstruktív megoldásra van szükség, nem felkavarni az egészet újból és újból, hanem le kell zárnunk ezt végre. Um, Mrs. Delvaux. Delvo asszony. Merci. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az Európai Uniónak szüksége van egy olyan Európai Bíróságra és részekre, amelyek valóban működnek. Mert csak azért is, mert az európai polgárok bizalma is azon alapul, hogy valóban igazságot szolgáltatunk nekik, és hogy belátható időn belül döntések születnek, akkor, hogyha az Európai Bírósághoz fordulnak. Ami a bírák termelékenységét vagy hatékonyságát illeti, ez engem kisé aggaszt, hiszen nyilván nálam jobban tudják a jogász kollégák, hogy egy, egy jogász hatékonyságát objektív módon mérni, hát hogyan lehetne? Milyen mérőszámokkal lehet ezt megítélni? Nem egyszer eh, egyeztetünk vagy tárgyaltunk a bíróságon bírákkal is, ebből kiderült számomra, hogyha hatékonyabbá akarjuk tenni eh, az bíróság működését, akkor talán a mandátumunkat kellene elsősorban meghosszabbítani. Hiszen egy év telik el, míg eh, nagyjából elhelyezkednek, beleszoknak a munkába, és az utolsó évben, a mandátumok utolsó évében pedig nem kapnak új ügyeket, mert már úgy sem tudják lezárni őket. Hogyha hosszabb lenne a mandátumok, tehát hosszabb időre neveznénk el bírás, bírákat, akkor azt hiszem, hogy az Európai Bíróság jóval hatékonyabban működhetne. Ha engednek egy pár gondolatot a reformmal kapcsolatban, nos, a véleményem szerint nem a reformról beszéltünk, hanem arra beszéltünk, hogy hogyan lehet, hogy szükség van-e a birek számának növelésére. 2014-ben megállapodtunk arról, hogy 12-vel növeljük majd a birek számát. Mindenki egyetértett azzal, hogy 12-vel egy tucaton kell a birek számát, aztán végül a tanácsban Hát bonyolultak a dolgok, a tagállamok nem bírtak megállapodásra jutni a bírák kinevezésének eh, eljárás rendjével kapcsolatban. Ezt én nagyon sajnálatosnak tartom, hiszen a tagállamok megállapodtak volna, akkor most nem ülnénk itt, és nem kellene újra erről beszélnünk. Nem tudom, hogy a tagállamokat hogyan tudnánk meggyőzni arról, hogy legyenek nagyobb belátással, ez nem kis kihívás lesz számunkra. Az a benyomásom, a hivatalos bírákkal foglaltatott megbeszéléseket követően, hogy igencsak elvesztették a reményüket. 12-vel nem sikerült, 12 nem sikerült megállapodnom, és akkor most meg akarjuk dublázni a bírák szemét. Szerintem, ha megbírázzuk a bírák szemét, ez egyszerűen túlzás. Nem, azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen, aki így gondolja. Éppen ezért egyeztetni kéne, vagy tárgyalni a, a tanácsal, hogy nem lehetne valahogy mégis csökkenteni eh, azon bírek szemet, akikkel nevelnénk eh, a bíróságot. Jelenleg úgy tűnik, hogy eh, eléggé helyzet van, hiszen a tagállamok egyszerűen nem tudnak zöldágra vergődni ez ügyben. Az igazi kérdés tehát az, hogy tartjuk-e magunkat az eredeti javaslathoz mindenáron. Hogyha jól emlékeznek, akkor bíróság elnöke azt javasolta, hogy első szakaszban 12 neveljük a bírák számát, aztán a közszolgálati törvényszéket az esfokú bíróságba ö, olvasszuk be, és aztán utána 28-ra, 28 növelnénk a bírák számát. Miért nem lehetséges ez egyszerűen az első szakaszról konszenzus alakult ki, most a kérdés az, hogy a parlament hova helyezkedik, könnyen álláspontra helyezkedik annak érdekében, hogy erre a valós problémára megoldást találjunk. Ez pedig az Európai Bíróság és az elsőfokú bíróság, illetve törvényszék működésének hatékonysága, illetve általában a működése működő képessége. Azt hiszem a múltban jó néhány adást tolmányzatett ez ügyben, és abban mindenki egyetértett, hogy a bírák szemet növelni kell. Én személy szerint azt mondom, hogy próbáljuk meg eh, apró lépésekkel a jó irányba eh, elindulni, és így talán meg tudjuk oldani ezt a problémát. Mr. Kavada. Tovább úr. De en écoutant euh, notre chef. Köszönöm. Devo asszonyt hallgatva felmerült bennem, hogy hogyan lehetne egy win-win, tehát egy olyan helyzetet teremteni, hogy mindenki nyerjen. minket bőzően eh, viszonyulnánk ehhez a javaslathoz, hogyha a, a tanács újra gondolná, vagy azt a kérdést, hogy mi lenne, hogyha a bírák mandátumát meghosszabbítanánk. Miért ilyen rövid a mandátum? Azért, mert a kormányok azt szeretik, hogyha gyorsan forognak ezek a helyek, hogy a kedvencéknek adhassák, nekik egyáltalán nem érdekük, hogy hosszabb legyen a mandátum. Ugyanakkor mondhatnánk azt a szenális indokokra hivatkozva, hogy jó, mi támogatjuk a tanács pontját, hogyha ők is átgondolják ezt a mandátum hosszabbítást. Ugyanakkor nagyon fontos a bíróság működésének hatékonysága, hiszen ez alapján ítélik meg nagyon sokan az Európai Unió működését, egyszerűen a tartalatlan hosszú ideig elhúzódnak ügyek, ez így nem megy. Köszönöm, a szúr következik. Our group agrees. A frakciónk egyetért azzal, hogy reformra van szükség az Európai Unió igazságügyi mechanizmusai tekintetében. A legfontosabb kérdés azonban az, hogy ez a reform milyen legyen. Az, hogyha önmagában csak növeljük a bírák számát, nem ad megoldást a legsúlyosabb problémáinkra. Igazából egy igazságügyi védelmi deficit és igazságügyi felügyeleti deficit az, amivel szemben állunk európai szinten. Ez aláaknázza az a jogállamiság hatékonyságát, különösen az Európai Alapjogi Karta összefüggésében. Jobb és hatékonyabb végrehajtásra van szükség, már ami az említett kartát illeti, és ez elsősorban ahhoz kell, hogy kapcsolódjon, hogy eseteket tudjanak továbbadni az Európai bírósághoz, de az is fontos, hogy a függetlenség, a bírák függetlensége sértetlen maradjon ebben a bíróságban, ezen a bíróságon belül. Ami az első problémakört illeti, elő kell segítenünk az igazsági ügyhöz való hozzáférését, különösen a szakszervezetek és más civil szervezetek számára, hogy ezek a szervezetek képesek legyenek arra, hogy megtámadják esetleg bizonyos intézkedések, uniós intézkedések jogszerűségét, jöjjenek azok a bizottságtól, a tanácstól, stb. Ami pedig a második problémakört illeti, meg kell tudnunk erősíteni azokat a garanciákat, amelyek a, a bíróságok függetlenségét bástyázzák körül, olyan szinten, amely legalább megfelel az Európai Emberi Jogi Bíróság bíráinak függetlenségének. Az eseteknek az esetek újra kiosztását meg kell szüntetni, vagyis a bíróknak az újra kinevezését meg kell szüntetni, az all countries, and it should be a posztok kiosztása pedig homogén legyen az országok között, legalább olyan követelményekhez kell ezt hozzáigazítani, amelyek érvényesek az Európai Bíróság, az Emberi Jogi Bíróság bíráira nézve. Ezért nem tudunk pozitívan szavazni arról, hogy a bírók számát növeljük. Legyen ez a törvényszék, az elsőfokú törvényszék, vagy akár az Európai Bíróság esete. Tehát nem tudunk hozzájárulni a bírák számának bővítéséhez, egészen addig, amíg a bíróák függetlenségének garanciáit meg nem erősítjük a szerződések felülvizsgálatával. Köszönöm. Mrs. Hautala. Hautala asszony. Uh, Chair, I would just like to... Elnök úr, csak azt szeretném hozzáfűzni tájékoztatásképpen, hogy az új ügynökségek szintén valószínűleg hozzájárulnak majd ahhoz, hogy folyamatosan növekszik majd a beérkező esetek száma. Az Európai Vegyi Ügynökséggel kapcsolatos ügyekben felebezések várhatók, és az erőjelezések szerint még jobban fogja növelni az esetek számát, hogy már most is száz eset van körülbelül az oroszországi szankciókkal kapcsolatosan, 2011-ben vetették fel először ezt a kérdést, illetve hogy több bírára van szükség, akkor 12 bíró volt, és a 2009-es, 10-es esetszámok alapján merült ez fel. Felül kellene vizsgálni, hogy az esetek száma azóta hogyan alakult. Szerintem ez alapján a 28 fős testület nem indokolatlan. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Úgy gondolom, hogy az elhangzottakból azt a következtetést vonhatom le, hogy az igazságrendszer, az Európai Igazságszolgáltatás mély reformjára van szükségünk, jóvá kell hagynunk egy valós reformot, amelyet a növelhetjük a virág függetlenségét a különböző hatalmakkal, főleg a politikai hatalommal szemben. Egyértelmű, hogy egy olyan bíra, amelyet befolyásolnak, funkciójelátása során nyilván nem fog függetlenül eljárni, a mandátumát nem fogja függetlenül teljesíteni, hiszen azért, mert ki akarja érdemelni annak a jóváhagyását, aki kinevezte. Például a Portugál Alkotmánybíróság vagy az Emberi Jogi Bíróság esetében növették eh, a bírák számát, de nem tették lehetővé a második mandátumot. Szeretném elmondani, kiegészítésképpen az eredeti bevezetőmhöz és az elhangzottak kapcsán a következőt. Ha elfogadnánk a bíróság elnökének javaslatát, az Európai Unió törvényszéke 56 bírával rendelkezne, közülük mindegyik kb. 25 ügyben járna el évente. Az Európai Emberi Jogi Bíróság esetében 47 bíra foglalkozik 90 ezer e, ügyel, amelyekre, amelyek ugye évente futnak be. Azt szeretném elmondani Delvo képviselőnek, hogy senki sem, senkinek sem kell tartania a bírák hatékonyságától, mert ez azt hiszem egy olyan kritérium, amelynek alá kell vetnünk magunkat mindannyian, legyen szó akár egy képviselőről, egy köztársasági elnökről vagy egy bíráról. A produktivitás, a hatékonyság, a munka, vállaló munkájának az eredménye kell, hogy legyen. Én képviselőként nem tartok attól, hogy valaki ezen kritérium alapján értékelje a munkámat. Sőt, azt is mondhatom, tisztelt képviselő, tisztelt kollégák, hogy én kizárólag itt a parlamenti munkámmal foglalkozom, nincs más szakmám, felfüggesztettem ügyvédi tevékenységemet, amikor átvettem a parlamenti megbízó levelemet az Európai Parlamentben, mert úgy gondolom, hogy összeegyeztethetetlen az, hogyha valaki törvényeket alkot itt, máshol pedig azokat alkalmazza és úgy gondolom, hogy veszélyes is, hogyha az embernek olyan ügyfelei vannak, akiknek érdekei fűződnek a jogalkotási munkához. De természetesen mindenki saját maga felelős a munkájáért én amikor a produktivitásról beszélek, akkor átlagban gondolok azon ügyek számára, amelyekben évente dönt egy bíró, vagy egy bíróság. A portugál bírák évek óta egyébként azt kérik, hogy húzzanak meg számukra egy produktivitási vonalat, szeretnék, szeretnének egy adott ügy számot, amelyben dönteniük kell, és egyébként itt nem arról a 25-ről van szó, mint az Európai Bíróság esetében. Szeretném még megjegyezni, hogy 2015 első negyedévében a, már 227 esetet terjesztettek a bíróság elé, és 200 ügyben döntött. Ez csak azért történt meg, mert a jogi referensek számát növelték a közelmúltban. Ez azt jelenti, hogy az első három hónapban, az év első három hónapjában a törvényszék már kb. 70, több mint 70 ügyet 70-nel több ügyben döntött, mint ahány új ügyet elé terjesztettek. terjesztettek. Ebből pedig arra következtethetünk, hogy kevesebb költséggel is elérhetjük ugyanezt az eredményt. Továbbá szeretném hangsúlyozni azt is, hogy ugye valaki említette, hogy ha a tanács úgy döntene, hogy növeli a bírák számát, hangsúlyoznám, hogy itt nem egy olyan döntésről van szó, amelyet a tanácsnak kell meghoznia, mert az együtt döntés érvényesül itt. Vagy, vagyis a parlamentet is érinti a kérdés. És éppen ezért beszélünk itt most erről. Hiszen ez a parlamentet is érinti. Hogyha a parlamentet nem érinteni, akkor a parlament csak véleményt mondana, de nem ez a funkciónk. Nem azért választottak meg az európai polgárok, hanem azért, hogy döntéseket hozzunk az ő nevükben. Nem mi vagyunk a legdemokratikusabb, mi vagyunk a legdemokratikusabb intézmény az Európai Unióban, hiszen titkos szavazással választanak meg bennünket az európai népek. És aztán említettek egy másik tényt is, amelyet még nem ellenőrzött senki. Több millió a kártérítési perek esetében a követelések aránya itt ugye kárterítésekről van szó, vagy mulasztásokról, de bizonyításra van szükség. Lehet, hogy a különböző vállalatokat ezen késedelmek károsan érintik, de nem tűnik úgy, mintha sokkal jelentősebb lenne ezen késedelmek következménye. Viszont úgy gondolom, hogy téves helyzetek alapján érvelünk, hogy célba jussunk. Aztán senki sem állította azt, hogy csökkenteni kellene a bírák számát. Talán Zirka kollega sugalta azt, hogy a bírák számának a csökkentését követeljük, de nem, nem erről van szó. Még lehet, hogy indokolni is lehetne a bírák számának a növelését, de mindig hiányozni fog a válasz, hiszen magukat a bírákat nem hallgatjuk meg, illetve az ő elnöküket. Valószínűleg mindig lesznek olyanok, akik nem akarják majd meghallgatni a bíróságot, mert vannak eleve kijelentett igazságok, abszolút és vitathatatlan igazságok, úgy tűnik, hogy van, aki fél attól, hogy meghallgassuk a bíróság bíráit. És ez engem, képviselőt és állampolgárt arra késztett, hogy azt gondoljam, hogy ha a bíróságnál van a probléma, akkor miért nem hallgatjuk meg a bíróságot, a törvényszék elnökét? Ugyanis nekem vannak információim, amelyek cáfolják azon helyzeteket, amelyeket itt abszolút igazságként kezelünk ezek egyáltalán nem nevezhetők abszolút igazságnak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy döntünk egy eljárásról, de értékelnünk kellene a jövőt is. És majd bennünket is a jövőben értékelni fognak. Még annyit mondanék, hogy a Lisszaboni szerződés és a Nizzai szerződés is a speciális hatáskörű törvényszékek létrehozását támogatja és én mindig is úgy gondoltam, hogy egy speciális hatáskörű igazságszolgáltatás jobb igazságszolgáltatást tesz lehetővé. Amikor olyan bírákkal dolgozunk, akik speciális hatáskörrel és ismeretekkel rendelkeznek. Hogyha azonban szembe megyünk a szerződésekkel, a Lisszabon és a Nidzai szerződéssel, és felszámoljuk az egyetlen speciális hatáskörű bíróságot, amelyet maga a bíróság javaslatára hoztunk létre, hogy így növeljük a bírák számának a megduplázását, ez nem egy jó javaslat. És végezetül még annyit mondanék, hogy nem fogadom el ezt a ezt az elképzelést, amit egy kollega mondott, hogy most azt mondjuk, hogy egyszer azt mondtuk, hogy igen, most pedig nemet mondunk. Nem felel meg ez um, a valóságnak. Először azt mondtuk, hogy igen, igent mondtunk arra, hogy 12-vel növeljük a bírák számát. Pusztán erről fejtettük ki a véleményünket. Most pedig, ha nemet mondunk, akkor arra mondunk nemet, hogy 28-al növeljük a virág számát, és megszüntessünk egy olyan bíróságot, amely az összes érdekelt fél szempontjából kielégítően járt el eddig. Ez a kérdés pedig nem dönthető el úgy, hogy a priori döntéseket hozunk, akár jogi vagy politikai természetű döntéseket. Úgy gondolom, hogy alaposan szemügyre kell vegyük a problémát, figyelembe kell vennünk a problémát annak komolysága alapján, és így kell döntenünk. Hautala kollégám, akit nagyon nagyra tartok, említette, hogy 28 új bíra, közülük 14 nő. Én is eh, támogatom ezt az elképzelést, de azt szeretném mondani, eh, Hautala eh, kollégának, hogy én a Portugál ügyvédi kamara elnöke voltam, és a Portugál ügyvédi kamara az egyetlen ügyvédi kamara a világon, amely esetében a vezetőségben több a nő, mint a férfi, és ezt én vittem keresztül. Én támogattam ezt, de itt most nem erről a döntésről beszélünk, nem ezt a döntést kell itt most meghoznunk. Egyértelmű, hogy biztosítani kell a nemek közti egyenlőséget nem csak a bíróságon, hanem itt a parlamentben is. De itt most másról van szó. Itt arról van most szó, hogy indokolt-e 28 új bíra kinevezése. Erről kell most véleményt mondanunk, és kérném a tisztelt kollégát, hogy erről gondolkozzon el hogy a közszolgálati törvényszéket fel kell számolni, és kinevezni újabb 28 bírót, amikor a múltban 12 is elég volt. És miért 28-at? Azért, mert a tanács nem tudott eh, megállapodni a nacionalizmusok miatt, mert minden ország akar egy bírát magának. Pusztán ezért eh, akarnak több 10 eh, milliót költeni évente az adófizetők pénzéből, holott mi a kampány során elköteleztük magunkat, amellett, hogy tiszteletben tartjuk az ő pénzügyi érdekeiket. A parlamenteket azért hozták létre, hogy kordában tartsák a kiadásokat, és hogyha szükségesek ezek a kiadások, akkor vállalnunk kell őket, de először a valós szükségletet kell értékelnünk, és nem elfogadni mindent, amit elénk terjesztenek mert minden ellenőrzés nélkül elfogadunk mindent. Meg kell hallgatnunk a másik felet is, hiszen itt van egy olyan fél, amelyet nem hallgattunk meg, amely egyébként talán a legfontosabb fél, és amelynek a legnagyobb érdekei fűződnek ehhez a reformhoz. Ki fél attól, hogy meghallgassuk a törvényszéket, az ottani bírákat? Köszönöm. Uh, thank you very much. <clears throat> Köszönöm szépen. Ami magát a javaslatot illeti, hogy uh, hallgassuk meg a bírákat, vagy általánosságban, hogy hogyan lépjünk tovább. Úgy gondolom, hogy holnap a koordinátorok feladata lesz ennek uh, az eldöntése. Úgy látom, hogy ez egy összetett kérdés, és én azzal kezdeném, hogy a koordinátorok között a megállapodást megtaláljuk, hogyha nincsen senkinek ellenvetése. Annyit szeretnék csak mondani, Hautala asszony felvetésére válaszként, hogy az az általános vélekedés, hogy három-öt évet várnak a törvényszék döntéseire. 2014-ben 23,4 hónap volt az átlagos átfutás, kevesebb, mint két év. Úgyhogy itt valamilyen különbség van a forrásaink között, vagy lehet, hogy a közvélekedés nem felel meg a valóságnak. Régner asszony, aki sajnos nincsen jelen, elmondta, hogy semmi újdonságot nem lehet mondani. Lehet, hogy többet tudnak, mint én, de Számomra az az információ, hogy a törvényszék nem ért egyet ezzel a javaslattal, ez újdonság. És ráadásul ez egy döntő jelentőségű újdonság, de Vov asszony talán szeretne hozzátenni valamit. Egész egyszerűen annyit tennék hozzá, hogy a 281-es cikk értelmében a bírósággal konzultálni kell ez ügyben, és maga a, a bíróságnak a, kell javaslatot tenni, az ő véleményét kell aztán a parlamentnek és a tanácsnak alapul vennie. az elsőfokú bíróság bírái között voltak más javaslatok, de maga az Európai Unió bírósága az, amely hivatalos álláspontra helyezkedik, és ezt kell figyelme venni a dokumentumokban és az eljárásrendben. A szöveg szerint ez így van. A bíráknak egymást közt kell ezt megbeszélniük. Én mondjuk, hogy hivatalosnak tekinthető látogatást tettünk Luxemburgban a szakbizottságunk nevében találkoztunk a bírákkal, találkoztunk a törvényszék bíráival, az esfok bíróság bíráival, és az egyetlen vélemény, amit ott hallgatunk, az az bíróság elnökének a véleménye volt. Más eltérő véleményt nem hallottunk. Így tehát intézményi szinten tekintve az magával az Európai Bírósággal, ez mint intézménnyel állunk kapcsolatban. Végső soron egy intézménynek egy álláspontja lehet, ahogy ez a parlamentben is szokás, hogy a végén egy többség által elfogadott álláspontot képvisel a mi parlamentünk. But shortly, yes. Röviden kérném. Tisztelt Delvo kollega, egyértelmű, hogy a hivatalos álláspont és a kezdeményezés a bíróságé de tekintettel arra, hogy nagyon komplex ez a helyzet, most miért probléma az, hogy meghallgassuk a törvényszéki bírákat, hiszen valójában ott húzódik meg az a probléma, amelyet meg akarunk oldani a bírákat és a tisztségviselőket érinteni. Az igazság az, hogy aggaszt az a tény, hogy ilyen nagyon nyomás annak érdekében, hogy a fő érdekelteket ne hallgassuk meg a fő érdekelteket a probléma megoldása érdekében. Megszerezhetjük az információt, amelyet értékelhetünk, elemezhetünk, és ez természetesen hasznos lesz majd a későbbi döntésünk szempontjából. De eleve elvetni a meghallgatás lehetőségét az igazság az, hogy hát nagyon, nagyon komolyan aggaszt, nagyon-nagyon nyugtalanít az a tény, hogy egy parlament nem hajlandó meghallgatni egy problémában a fő érdekelteket, akik pont a törvényszéki bírák. Okay. Uh, would it be... what? Talán uh, arra kérném a jelentéstevőt, hogy az árnyék jelentéstevőkkel tartson Strasbourgban egy találkozót április 28-án. Igen, és hogyha nem sikerülne Strasbourgban megtartani, akkor itt Brüsszelben is lehetséges? Well, the proposal... A javaslatom az, hogy 28-án próbáljanak időt találni, ez a Strasbourg élészakra esik. In principio igen, elméletileg igen, majd megpróbálom megszervezni ezt az ülést, összehívni. Okay, so... Uh... Rendben. Akkor uh, ez egy további lépés lesz, akkor egy előrelépés, és uh, a koordinátorokkal is egyeztetünk majd az ügyről. Hogyha többen nem kérnek szót, akkor tovább léphetünk uh, a hatodik ponthoz. Ez egy jelentéstervezet vizsgálata a NOHA védelmével kapcsolatosan. Le Grip asszonynak adom meg a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, kedves elnök úr, kedves kollégák. Ez már a harmadik eszmecsere erről az irányverről, ami a kereskedelmi titkok védelméről szól. Nos, emlékeztetnék mindenkit hogy a szakbizottság titkárságának február 10-én adtam le a jelentés tervezetemet. Minden nyelvi változat rendelkezésre áll, most már három hete, tehát mindenkinek volt ideje megismerkedni ezzel a jelentéssel. Ha megengedik, akkor arról beszélnék, hogy mik voltak a fő motivumok ebben a jelentésben. Már elmondtam, de elmondom még egyszer, hogy alapvetően az irányelv tervezetet, ami az Európai Bizottságtól érkezett, szerintem nagyon hasznos kiinduló pont, ezt alapvetően pozitívan fogadtam. Megpróbáltam ezt javítani, pontosítani, kiegészíteni több szempontból is ezt a szöveget, ezt a javaslatot. A cél és megváltoztatás és az egyensúly megbontása nélkül. Ja, célról beszélek, mi a cél az, hogy az európai cégek kezébe eszközt adjunk ahhoz, hogy felvegyék a harcot a know-how és a, a, a kereskedelmi titkok know-how-val és kereskedelmi titkokkal való visszaélés ellen. A kiinduló pont az volt, hogy először is mit értünk kiinduló kereskedelmi titkon egy, fontos, hogy egy közös fogalom meghatározásunk legyen, hiszen ez adhatja az alapját annak, hogy az információ csere megvalósulhasson, hiszen ez elengedhetetlen és szükséges ahhoz, hogy a alapú gazdaság valóban működjön, a XXI. században eh, az Európai Uniót pedig így képzeljük el. Ehhez azonban az ember bizalmi légkörre van szükség, arra van szükség, hogy a cégek valóban tudják megfelelő védelmet élveznek a kollaboratív eh, innováció eh, keretein belül. Ez az irányelv tervezet alapvetően polgári jogi védelmet kínál a cégek számára, Eh, annak érdekében, hogy a kereskedelmi eh, titkok eh, védelme megvalósuljon. Ez az Európai Bizottság által javasolt szöveg. tisztességtelen módon beszerzett tudás alkalmazására vonatkozna, vagy korlátozná az Európai Bíróság ezt a mm, jogsértés programát, szerintem egész egyszerűen nem szabad felmenteni ezeket a cégeket az alól, hogy például megfelelő dokumentumokat kötelező legyen nekik átadni. A állami szerveknek átadott információt ugyanakkor védeni kell a felhasználás során. Például, hogyha egy közbeszerzésre valaki pályázatot ad be, és stratégiai titkokat tartalmaz ez a pályázat, eh, ahhoz, hogy valóban megfeleljen a pályázaton, akkor nyugodtan kérhesse az állami szervektől azt, hogy eh, a titoktartási kötelezettséget eh, tartsák ezek az állami szervek. Szerintem ez teljesen hasznos eh, és célvezető javaslat. Az ötös módosítóindítványom utal erre. Tehát az állami szervek titoktartási kötelezettsége olyasmi, amelyre a hármas cikk hármas bekezdése is konkrétan utal. Megpróbáltam ezen kívül egyes, megpróbáltam egyes hiányokat is pótolni, a kettes, a hármas és a négyes cikkekben elsősorban, amelyek foglalkoznak az üzleti titok, az üzleti titok fogalmával, illetve ennek megszerzése és felhasználása meghatározásával. Az eredeti irányelv javaslatban, ahogy ezt az Európai Bíróság Bizottság javasolta, minimum egy, maximum kettő év lenne ez az elévülési határidő. Mi három évet javasolunk erre, ami szerintem hosszabb idő, így lehetővé teszi a, a panaszos vagy felperes számára, hogy egy ilyen nagyon bonyolult, összetett, sok munkát igénylő dossziét megfelelően feldolgozva nyújtson be, tehát egy teljes jogi dossziét nyújtson be a bíróságnak. Éppen ezért úgy érezzük, hogy ez a három éves elévülési idő, amely egyébként egy közös pontja lenne a, a, aztán a, az irányelv értelmében a tagállami jogrendekbe bevezetett jogszabályoknak. Tehát, hogyha ez egy közös pont lenne, akkor így elkerülhető lenne a fórum shopping jelensége is, tehát, hogy ne ahhoz a tagállami bírósághoz forduljon az egy, egy, egy cég, ahol a legpozitívabb elvárásra számíthat. Minden tagállam kereskedelmi és polgár jogában kell meghatározni a tisztességtelen piaci eljárás fogalmát. Ugyanakkor én ebben a szövegben megpróbáltam erősíteni a cégek helyzetét a tisztességtelen versennyel szemben. Vannak persze bizonyos felmentések vagy kivételek, a négyes cikk felsorolja fel ezeket. A 17-es módosító indítványban próbáltam alaposabban kifejteni azt, hogy pontosan a tisztességtelen visszaélés szándékú rosszindulatú felhasználáson mit értünk. Az életünk fekvő javaslat, véleményem szerint, nem sérti az alapvető jogokat és polgárjogokat. Ez szerintem nagyon fontos, éppen ezért megpróbáltam, éppen ezért az Európai Bizottság által letett javaslatban négyes cikkben szereplő ilyen garanciákat, vízzáradékokat tovább erősíteni. Itt konkrétan gondolok az információszabadságra és a szólásszabadságra éppen ezért az eredeti formájában a négyes cikket nem tartottam megfelelőnek, explicitebb módon szerettem volna e, megfogalmazni azt, hogy egy demokratikus társadalom egyik alapköve a, a pluralizmus, a szólásszabadság és az információszabadság, ezt nem sértheti semmi. Nem Éppen ezért de, a, de, fontos az, hogy az Európai Alapjogi Karta 11-es cikkét semmiféle módon se sérthesse ez az új jogszabály. még akkor is, hogyha bizonyos dokumentumok üzleti titkokat tartalmazhatnak, akkor is a, a, ezek megsértése nélkül e, működnie kell az információ és szólásszabadságnak. Éppen ezért úgy érzem, hogy e tekintetben kicsit finomítani szükséges volt az eredeti javaslaton. Úgy érzem, hogy a négyes cikkben az irányel tervezett négyes cikkében szereplő garanciák olyan büntetőjogi intézkedéseket is lefektetnek, amelyeket a tagállamoknak a irányelv tagállami jogba történő beépítése vagy átvétele során át kell vennie, hiszen fontos, hogy büntetőjogi, büntetőjogi szankciókat is bevezessünk. Ezek ezek körül ezeket a garanciákat, amelyekről az imént beszéltem. Így tudjuk ugyanakkor azt is elkerülni, hogy ne tudják megkerülni ezeket a garanciákat vagy védzáradékokat, amelyeket konkrétan felsorol a négyes cikk, hiszen az irányelv hatályak előfordulhat, hogy nem ter, terjed ki bizonyos területekre, így ezekkel a büntetőjogi szankciókkal tudjuk garantálni azt, hogy ez ne fordulhasson elő. Itt van például a szolgáltatási irányelv, amely apropóján már láthattuk, hogy erre persze próbálnak erőfeszítéseket tenni adott esetben. A négyes cikkben felsorolt kivételek ez egy olyan része volt a, a szövegnek, amelyeket nagyon fontosnak tartottam alaposan körbebásni, ez megerősíteni, mert e, e, nyugtalanítja e, nem csak a képviselőket, hanem a civil társadalmat is ez a kérdés, ezeket éppen ezért, ezeket az aggodalmakat meg kell próbálni valahogy enyhíteni, erre próbáltam ezekkel a módosítókkal valahogy választ találni. Mégiscsak a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot garantálni kell az egymással ellentmondó elvek elkerülése érdekében, hiszen ez előfordulhat egy bírósági eljárás során. Az Európai Bizottság által javasolt eredeti 8-as cikk szerintem kicsit túlságosan messze ment az üzleti titok védelme terén, idézőjelben véve. Éppen ezért a 31-es, 32-es és 33-as módosítókat azért nyújtottam be, hogy a peres felek tehát a peres feleknek olyan minimális eljárási garanciákat biztosítsunk, amely lehetővé teszi azt, hogy egyforma, egyformán részesüljenek a tisztességes bírósági eljárás előnyeiben. Hogyha a tagállamok szeretnék, akkor ezen irányelv hatáján túlmenően nagyobb fokú védelemben is, természetesen, és részesíthetik természetesen az üzleti titkokat, tehát nagyobb fokú üzleti titok védelmet is bevezethetnek, amellett, hogy a tisztességes bírósági eljáráshoz való elv ne sérülne, persze. notre euh, commission. Euh, quelques éléments. Euh... Talán, talán azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb elemeit összefoglaltam a jelentéstervezetemnek. Lássuk most egy röviden a menetrendet, a határidőket. A jelentéstervezetben egyelőre nem szerepel egy dolog, egy téma, amit azonban mégiscsak fontosnak tartok. A jelentés tervezet, ahogy említettem, február 10-e óta, tehát három hete, több mint három hete rendelkezésre minden nyelvben. A március 26-a módosítók benyújtásának határideje, remélem, hogy a kollégák többsége már dolgozik ezeken a módosítókon. A szakbizottság következő ülésén fogunk még egyszer beszélni erről a témáról, április közepén már kom, a konkrét módosító indítványokról, remélhetőleg addigra úgy halad majd a munka, hogy májusban szavazni is tudunk erről. Elnök úr, hogyha megengedi, akkor beszélnék még valamiről. Egy nyilvános meghallgatást is szerveztünk a témában, talán emlékeznek. Január 20-án került erre sor. A szakmai mobilitás az innovatív szakmákban dolgozó mobilitásának a kérdése is felmerült itt, éppen ezért ez egy olyan téma, a, a szakmai mobilitás témája, amely Konkrétan nem szerepel a jelentés tervezetemben, mert úgy érzem, hogy egy ilyen közös európai jogi alap elősegíti majd ezt a fajta mobilitást, másrészt pedig szorosan véve nem tartozott a témájához az eredeti javaslatnak ez a téma, még hogyha fontos és felismerült a meghallgatás során. Úgy érzem, hogy egy közös jogi védelem, vagy egy közös jogi keret létrehozása mindenképpen elő kell, hogy segítse, és nem szabad, hogy gátolja a szakmai mobilitást. Ezt szerettem volna elmondani, egyes kollégák felvételére reagálva. Tényleg csak utolsó szó jogán, hogyha megengedi, akkor az innováció, az újítások védelme, az új cégek versenyképességének védelme, azt hiszem elengedhetetlen feltétele annak, hogy az európai gazdaság versenyképességét megőrizzük, hiszen az innováció a tudás alapú gazdaság hajtóereje, ez az a benzin, ez az a tüzelőanyag, amely előre hajtja a tudás alapú gazdaságot, ez az a fajta információ, mozgás, aminek Európában szabadon kell mozognia. Én szeretem volna tényleg csak címszavakban, dióhéjban elmondani, most pedig várom a kollégák javaslatait, remélem, hogy konstruktív építő jellegű gyümölcsöző lesz az együttműködés az árnyék előadó kollégákkal és kolléginákkal. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, before giving... Köszönöm szépen, és még mielőtt uh, a képviselőknek megadnám a szót, Hangsúlyoznám, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 26-a déli 12 óra. It is a good tradition of this committee that... A szakbizottságunk régi hagyománya, hogy általában lemaradunk az idővel, most is ez történt. Úgyhogy én nagyon kérem, hogy röviden szóljanak. Csak a Ferrati. Koferati úr. Grazie Presidente. <clears throat> Ringrazio la Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek is a javaslatért és az összefoglalójáért. Talán a legfontosabb dolog a módosító kérdése, és néhány észrevételt szeretnék tenni. Az egyik általánosabb jellegű, Más bizottságokban is részt vettem már ilyen vitákban, különösen az egységes piacsal foglalkozó szakbizottságról beszélek. Az Európai Bizottság szövege, és most nem árulok el titkot, kifejezetten konzervatív szövegként értelmezhető. Nekünk az a feladatunk, hogy normákat alakítsunk ki a témában, nem csak a vállalkozások érdekében, hanem szabályozói mechanizmusként is, vagyis piacszabályozói mechanizmusként. Nagyon körültekintőnek kell lennünk, hogy a védelem fogalmából ne autarkia legyen. Tehát szeretnénk, hogyha az igazságos verseny gondolata győzedelmeskedne. Vannak itt olyan aspektusok, amelyek talán fontosabbak, mint mások, Például ezek közül a legkényesebb a foglalkoztatás kérdése, illetve a magas szintű munkahelyek kérdése, a dizájnerek, a tervezők és egyéb magasan képzett munkahelyek. Hogyha ezeket a szakmákat nem védelmezzük, akkor nem csak a szakma képviselőinek ártunk, hanem megakadályozzuk őket abban a képességükben, hogy javítsák a munkaerőpiac versenyképességét. Ha nem ismerjük el, vagy nem ismerjük fel a kreativitás értékét, akkor nem csak az érintettek érdekeit sértjük, hanem a vállalkozásokért is, vállalkozásokért is, ahol az életük dolgoznak. Nagyon lényeges véleményem szerint, hogy az ilyen konceptuális, kreatív munkakörök értékét felismerjük, és ezeket úgy szabályozzuk, ami az innovativitást elősegíti. Vagyis adjuk meg a lehetőséget, hogy valós értek, értéket hozzanak létre. Nagyon kényes kérdésről van itt szó, hiszen az intellektuális kreativitásról beszélünk, alkotó készségről, de ez lehet eh, ipari termelékenység is eh, minden ágazatban. Ebben is megnyilvánulhat nem csak eh, az termékek és szolgáltatások létrehozásában. Akár a közigazgatás területén is körülnézhetünk, gyakran elbújnak eh, a titkosság eh, mögött, eh, és én ezt nagyon veszélyesnek tartom. Ez a helyzet ugyanis egy olyan rendszert hozhat létre, amely a külső beavatkozásnak való kitettséget fokozza, ahogyan azt az előadó is említette, különösen amikor a jelentős közbeszerzésekről, jelentős állami beruházásokról beszélünk, az erre vonatkozó szerződésekről. Tehát ez egy nagyon kényes kérdés, és gondosan kell megvizsgálnunk, ahogyan a vita folytatódik, majd ezt részletesen taglalni is fogjuk. De én nagyon pozitívan gondolkodom a lehetséges megoldásokkal kapcsolatosan. Kellene egy elévülési időt is meghatározni, tudom, hogy ez kényes kérdés, de úgy tűnik, hogy azzal, hogy az elévülési időt meghosszabbítjuk, látszólag, hangsúlyozom, látszólag ez egy pozitív aspektus volna, viszont a bizottsági javaslat véleményem szerint igen érdekes. Úgy tűnhet, hogy így több idő lesz az ismeretek megszerzésére, de nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy hogyha valamilyen szabályszegés történik, akkor gyors reagálásra van szükség. Ahogy telik az idő, az esetet részletesebben meg lehet ismerni, de időközben a megnövekedett költségek és az anyagi károk is gyarapodnak, és ráadásul piasztorzuláshoz vezethet az ügy. Nel frattempo evidenziato. Credo che per questa ragione sarebbe forse... Ebből is problémák merülhetnek fel. Tehát talán hasznosabb volna, ha visszatérnénk a bizottság eredeti javaslatához, és nem a tanácsi javaslatból indulnánk ki. Úgy vélem, hogy itt a fő probléma az volna, hogy az okozott kár értéke is növekedne. Köszönöm szépen. Redja asszony. First of all, I'd like to... Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Tökéletesen egyetértünk, hogy a kivételek és a korlátozások területén még többet kell tenni az alapvető jogok védelme érdekében. Egyetértek Koferati úrral is, hogy nem tudunk osztozni az irányelv tervezet pozitív értékelésében, legalábbis nem teljes mértékben. A jobb szabályozás érdekében, hiszen tagállami szinten az üzleti titkok már oltalomban részesülnek, az irányelvnek az volna a célja, vagy értelme, hogy minden érdekelt számára nagyobb jogbiztonságot adjon, és itt azért vannak aggájaink, ezért eh, majd eh, szeretnék néhány módosítónkra rámutatni. Például a fogalom meghatározással kapcsolatosan, vagyis hogy milyen információkat kell védeni, a tényleges innovatív üzleti információk fogalma nem körvonalazódik megfelelően, vagyis nem tudjuk, hogy milyen információkat kell az innovatív potenciálja miatt titokban tartani. Nincs egyértelmű kizárás olyan információk tekintetében, amelyeket a társaságoknak szabályozási előírások miatt kell közzétenniük, gyakran eh, a vállalatok eh, titkosságára, üzleti titkaira hivatkozva nem adnak át eh, kormányok bizonyos adatokat. Ilyen esetekben a tagállamnak fenn kellene tartania a specifikusabb definíciót, bizonyos esetekben ugyanez vonatkozik a kivételek és korlátozások listájára. Itt sem a közérdek köré épül ez, vagy az egészségügyi környezetvédelmi kivételek körében, hogy például a köz érdekét nem szolgálja az információ közzététele. Például, hogy a whistleblower jelenség esetében ez nem veszélyezteti a kereskedelmi titkok védelmét. Az alapvető jogokat tiszteletben kell tartani, korlátozás nélkül, ez is nagyon lényeges. Végül pedig nem látjuk, hogy a munkavállalók jogai, illetve a munkavállalói képviselők jogai megfelelő védelmet kapnának a kivételek listájában és korlátozások listájában. Itt úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslat visszafoghatja a munkavállalói mobilitást a piacon, ezért bizonyos módosítókat nyújtottunk be, amelyek javíthatják a javaslatot e tekintetben. Például a korlátozási időszak tekintetében Koferáti úrral egyetértek, hogy ez esetben a bizottsági javaslatot kellene talán követni. Ez bölcsebb volna, mert amikor a korábbi munkadók és munkavállalókkal szembeni eljárásokról van szó, ott a maximális korlátozási időszak egy év kellene, hogy legyen illetve azt gondoljuk, hogy bizonyos kártérési eljárást kellene kidolgozni az alaptalanul megvádoltak esetében, például ha valakit alaptalanul megvádolnak azzal, hogy kereskedelmi titkot szolgáltatott ki, és ez számára személyes vagy szakmai hátrányt jelent, akkor kaphasson kártérítés, például amikor KKV-kat szorítanak ki nagyvállalatok erre hivatkozva a piacról, hiszen nekik több erőforrásuk van a bírósági esetek végigkövetésére. Az pedig, hogy milyen nyelvezetet használ a bíros, bizottsági javaslat, véleményem szerint nem jogsértésről kellene beszélni, az üzleti titkok átadása tekintetében. A bizottság korábban arról beszélt, hogy ez a kérdés nem az szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódik, és a jogsértés szót, az infringement szót ott használja. Ezért a bizottságtól, ha már itt vannak, szeretném megtudni, hogy hogyan is gondolkodnak erről, amikor azt mondják, hogy a kereskedelmi titok nem szellemi tulajdonjog, akkor a TTIP tárgyalásokban miért az IP fejezetben van a kereskedelmi titok? Talán megvilágíthatják ennek az okát. Bizonyos tagállamok az Unióban az kereskedelmi titkot szellemi tulajdonjognak tartják, a legtöbb egyébként nem. A legtöbbben a versenyjogra tartozik ez a kérdés de mivel az irányelvben olyan megfogalmazások szerepelnek, mint a szellemi tulajdonjognál, és ugyanez vonatkozik a TTIP tárgyalásokra is, szerintem ezt a zavart tisztázni kellene, és indokolt lenne megvizsgálni, hogy a, az irányelv egyáltalán jó jogalapot alkalmaz-e e célból. Szeretném, hogyha a bizottság válaszolna a felvetéseimre, illetve arra, hogy a TTIP tárgyalások során a kereskedelmi titok szerepe hogyan alakul. Köszönöm szépen. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да поздравя госпожа. Kedves kollégák, én is szeretnék Lögrip asszonynak gratulálni. Kiváló információt végzett, és valóban kimerítő volt a bevezetője az Európai Bizottság eredeti javaslatán valóban változtatni kell némileg, ugyanakkor úgy érzem, hogy valóban alkalmazhatóbb, olvashatóbb így a szöveg Lögrip asszony javaslatainak köszönhetően. Támogatom Lögrip asszony álláspontját, mi szerint az üzleti titok fogalmát határozottabban kell mm, definiálni, azon is el kell gondolkozni, hogy a munkállalókat hogyan védjük ebben az egész folyamatban, hiszen igen gyakran nehéz azt megítélni, hogy mi minősül üzleti titoknak, illetve mi nem, hogy pontosan milyen információt kell üzleti titokként kezelniük, és mit nem. Ez ügyben mindenképpen alaposan tájékoztatnia kell a munkáltatónak a munkavállalókat. Fontos, hogy közös legyen az elévülési idő az Európai Unión belül. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egyformán alkalmazzuk ezeket a szabályokat az Európai Unió egészében. Ugyanakkor úgy érzem, hogy a három év elévülési idő pont megfelel, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek hosszabb e, e, elévülési időt szeretnének. Szerintem ez, mert úgy érzik, hogy így a, így a védelem nem megfelelő szintű. Szerintem hagyni kell, hogy a tagállamok 3 és 6 év között határozzák meg ezt az elévülését. Köszönöm. Jó, Kerufus. Szeretnék gratulálni az előadónak. Úgy gondolom, hogy jó munkát végzett. Noha, vonakodom bizonyos kérdések kapcsán, illetve igényelnék további pontosítást bizonyos aspektusokban. Hát a jelenlegi világban vannak személyek, akik titkokat védenek, ugyanakkor vannak mások, akiknek a hivatása és a közérdek azt teszi szükségesé, hogy megszekjék ezeket a titkokat, feltárják ezeket a titkokat. A titok logikája azt hordozza magában, hogy el lehet titkolni olyan információt a nyilvánosság elől, amely más esetekben ugyanakkor kulcsfontosságú lehet a nyilvánosság számára. Ezért vannak az újságírók is, akiknek ugye a demokratikus társadalomban a feladatuk az, hogy megszegjék ezen titkokat és amikor jogellenessé szeretnénk ezt tenni, vagy túlságosan védeni a kereskedelmi titkokat, akkor ezt nem tehetjük absztrakt módon úgy, hogy ott van az állam vagy az unió, amely mozgósítja az egész jogi eszköztárát a magánérdek védelmében. Nem tekinthetünk mindenféle információt titoknak, olyan információt, amelynek a amelyek, amelynek a nyilvánosságra hozatala nem érinti a vállalatok érdekeit. Természetesen vannak olyan információk, amelyeket a vállalatok szeretnének elrejteni a nyilvánosság elől, különböző okoknál fogva, de a közérdek pontosan azt követeli meg, hogy ezeket nyilvánosságra hozzák. Figyelembe kell venni, hogy az újságírók szerepe ezen a területen milyen jelentős és jobban kell definiálni a közérdeket is, a közérdek koncepcióját, hiszen annak érdekében, hogy védjük a titkokat, definiálnunk kell ezt, még akkor is, hogyha a közérdek egy magánjellegű tevékenységből ered. Ennek ellenére fontos tisztázni, hogy mi minősül közérdekűnek, mert csak így lehet jogszerű szankcionálni a titkok felfedését, vagy védeni ezeket a titkokat, de mindig tiszteletben kell tartani a szabad sajtó, a szabad és független újságírás feladatát, mert ők ugye gyakran megszegnek olyan titkokat, amelyeket mások szeretnének vék alá rejteni. Uh, thank you uh, very much. Köszönöm szépen. Jean Bergevin, a bizottság részéről. Thank you, Chair. Um, the Commission welcomes... Köszönöm, elnök úr, az Európai Bizottság üdvözli az előadó asszony jelentés tervezetét, és természetesen szeretnénk gratulálni a képviselő asszonynak, hiszen azt a kiegyensúlyozott megközelítést sikerült megtartani, amit az eredeti javaslatunk is maga elé célként tűzött ki. Nyolc különböző területet vetett fel Lügrip asszony. Én csak egy területre hívnám fel a figyelmét, ahol a javasolt módosítók problémásnak tekintenek, a 4-es és a 17-es módosító indítványokra gondolok, hiszen meggyőződésünk az, hogy ezek korlátozhatják a Szóval korlátozhatják a reverse engineering eh, szabadságát, vagy szabadságjogát, amelyek különösen fontosak eh, ahhoz, hogy egy valóban versenyképes belső piac alakuljon ki, eh, amely, ahol az innováció szabadon működhet. Az innovatív output, amelyet semmiféle szellemi tulajdonjog nem véd, és amelyeket tisztességes módon szereztek be, ezeket miért nem használhatna mindenki annak érdekében, hogy Európa gazdasági teljesítménye valóban minél nagyobb legyen. Ez szolgálja a cégek és a fogyasztók érdekeit is. Uh, Tisztességesen megszerzett ilyen információk teljesen más elbírálás alá kell, hogy essenek, mint, az tisztességtelen, mint azok, amelyekhez tisztességtelen módon jutottak. A tisztességtelenség fogalmát Lögi asszony is felvetette. A 17-es módosítóindítvány a 4-es cikket módosítja, hogyha egy üzleti titokhoz nem jogellenes úton jutottak, és a, de ez az információ azt a célt szolgálja, hogy ebből üzleti előnyt kovácsoljanak. Az irányja alapvetően arra koncentrált, hogy hogyan szerzik meg ezt az információt, hogyha az információ megszerzésének a módja nem jogellenes, de utána a felhasználása val üzleti előnyhöz jutnak. Nos, ez alapvetően az eredeti irányelv hatáján kívül eső esemény. Teljesen más kérdés tehát ez, amelyekkel foglalkoznak ezek a módosító indítványok, amelyek az eredeti javaslatunk hatájára nem tartoznak. Tehát a tisztességtelen eh, verseny, eh, hogyha például alaptalan eh, hogyha például alaptalan állításokat tesznek egy versenytársal kapcsolatban, és ezzel meggyengítik a fogyasztó bizalmát ezzel másik cég iránt. Ez egy teljesen, ez valóban egyenlítélendő és szabályozandó kérdés, de a jelenlegi javaslatunk hatája alá nem tartozik. Mégis hangsúlyoznám, hogy ez az egyetlen olyan problémás pontja ezeknek a módos indítványoknak, amelyeket Lögri asszony benyitott, és az által elmondottak mm, oroszlán részétől, a legnagyobb részétől mindenképpen üdvözlők és támogatjuk. Ami a többi nagybecsült képviselő megjegyzéseit illeti, nos, ezen a ponton ismét hangsúlyoznám, hogy az irányelv a meglévő szabályokkal nem kerül összeütközésbe, az üzleti titkok közérdekből való nyilvánosságra hozatalát például nem érinti, semmiképpen nem korlátozza vagy változtatja meg azokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy magánemberek vagy civil szervezetek a közegészségügyi környezetvédelmi eh, vagy más szempontból fontos információt eh, jussanak. Az Európai Unió szintjén ezt 2001 per 1049-es eh, rendelet szabályozza ezt a kérdést. A tagállamokban ez már jó ideje működő rendszer. Ezzel a javaslatunkkal alapvetően megpróbáljuk az üzleti titkok védelmét valamilyen szinten és fokban harmonizálni. Célunk nem az, hogy a védelem szintjét növeljük, hanem csak a, a, az igazság szolgáltatási procedúrát harmonizáljuk, éppen annak érdekében, hogy a határon átnyúló innovációt elősegítsük. Ez az javaslatunknak az igazi célja, ezt próbáltuk kivele e, elérni a garanciák, a garanciák kérdése, nos valóban erről többen beszéltek a képviselők közül, és ezek nagyon fontosak, és a szövegből kiderül, hogy jó néhány tagállamban itt eltérő a helyzet. Löglip asszony beszélt a szólásszabadságát, az információszabadság kérdéséről. Ugyanez végezetül elnök úr a szakmai mobilitás, illetve az, az üzleti titkok kérdése között valóban egy szoros kapcsolat keresendő, vagy található. Nem szabad, hogy ezt a fajta szakmai mobilitást gátoljuk. Ugyanakkor az üzleti titkokra vonatkozó jelenlegi szabályok megsértése továbbra is egy olyan terület, amit megfelelő szabályozni kell, hogy az, az új országban is új helyen munkába állók az előző munkáltatók üzleti titkait ne sértsék meg, ne adják ki. Azt hiszem, hogy éppen azáltal, hogy az új javaslat tisztábbá teszi az egész jogi keretet, ez elősegítheti a szakmai mobilitást, és a jelenleg meglévő titok sértés, titok sértésre vonatkozó munkajogi szerződésekben szereplő klauzulákat tehetik teljesen feleslegesé, illetve harmonizálhatják. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Thank you very much, Mrs. Reda. Uh, I would... Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság szeretne a TTIP-pel kapcsolatos kérdésemre is választ adni. Elnézést, igen, erről lemaradtam egy picit. Először is két kérdést tett fel a jogsértés szó használatával kapcsolatosan. Ez egy általános szó, bármilyen szabály megszegésére vonatkozik, nem csak az IPR területen. A ttip kapcsolatosan pedig a kereskedelmi titok kérdésével mindig is foglalkozott a TRIPS, és a kétoldalú tárgyalások során mindig is felmerült ez a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tárgyalások során. Ezt már elmondtam, és most itt ezelőtt a szakbizottság előtt is elmondom. Erre vonatkozó európai jogszabályok léteznek, és elsősorban az a kérdés, hogy a társjogalkotó hogy dönt a javaslattal kapcsolatosan. A kérdés csak a későbbiekben kerül majd tisztázásra, hogy ez valóban a TTIP keretében tárgyalási pont lesz-e. A kolléganőt kérdezem, hogy szeretne reagálni. Nem, rendben. If this is not the case, we, uh, we close this... Hogyha így áll a helyzet, akkor lezárjuk ezt a vitát, és a hetedik pontra térhetünk. Ez egy véleménytervezett vitája. Ez pontosan a TTIP-re vonatkozik, úgyhogy most meg is adom Fosszúrnak, az előadónak a szót, de még mielőtt ezt megtenném, hangsúlyoznék valamit mivel eh, a szavazás a véleménye kapcsolatosan terveink szerint eh, április 16-án lesz, a módosítók benyújtásának határideje ennek megfelelően március 26-a 5 óra délután, ez egy csütörtöki nap egyébként, Foszúr. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Először is ez az állásfoglás, ez a vélemény két kérdéssel foglalkozik. Egyfelől a vitarendezési mechanizmus, másodszorban pedig, és ez gyakorlatilag csak az utolsó két bekezdés, ez pedig a szabályozási koherencia. A vita során tulajdonképpen a vitarendezési mechanizmus általában nagyon nagy vitákat szít, éppen ezért a mellékelt munka dokumentumban Alapvetően itt arról van szó, arról a kérdésről, hogy szükségünk van-e egyáltalán ilyen vitarendezési mechanizmusra. Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogyha igennel válaszolunk erre a kérdésre, akkor egy ilyen vitarendezési mechanizmus milyen lenne? A vita, amelyet itt az Európai Parlamentben már lefolytattunk, illetve amikor eh, az előző ülésen kifejtettük a különböző álláspontokat, mm, elhangzott az, hogy ez vajon gyengíti a demokráciát, illetve alacsonyabb lesz -e a mérce egy ilyen vitarendezési mechanizmus miatt, talán előhívhat -e ez olyan magatartás formákat is, amelyeket amúgy betiltanának egy adott tagállamban, és lehet-e vajon az egészet nemzeti bíróságok által is megvalósítani. És jogértelemben véve, azt hiszem, hogy nem minden év állja meg a helyét, de gyakran szembesülünk a közveleményben is azzal a bírálattal, hogy egy ilyen vitarendezési mechanizmus iránti bizalom azért annyira nem magától értetődő. Kérdés azonban, hogy ezt a bizalmat hogyan lehet fokozni, és hogyan érhetjük el azt, hogy a különböző pontokban hogyan korlátozzuk a helyzetet, és egyáltalán hogy jutunk el addig a pontig, hogy egyáltalán szükségünk van egy ilyen vitarendezési mechanizmusra. Véleményem szerint ez, hogy szükség van-e rá vagy sem, ez kevésbé releváns, hiszen vannak olyan problémák, amelyeket jogi úton kell egy jogállamban megoldani. Éppen ezért teremtenünk kell egy olyan struktúrát, amely az ilyen természetű problémákat orvosolhatja. Azt hiszem, hogy nem sok értelme van annak, hogy egy nemzetközi megállapodást kötünk, aztán felmerülnek problémák, és senki se tudja, hogy hogyan lehetne ezeket megoldani. Éppen ezért jobb lenne elgondolkozni egyfelől azon, hogy szükségünk van egy vitarendezési mechanizmusra, és inkább arról kellene beszélnünk, hogy egy ilyen vitarendezési mechanizmus milyen lehetne. Ezzel kapcsolatban dolgoztam ki javaslatokat, hosszú távra nézve, és azt kell mondjam, hogy egyfajta bíróság, amelynek gondolata Németországban is többször felvetődött már, szerintem egy megfelelő eszköz lenne. Csak éppen szerintem a TTIP tárgyalások végéig nem fogunk tudni létrehozni egy ilyen intézményt. Éppen ezért meg kellene fontolnunk azt is, hogy esetleg egyfajta köztes megoldást el tudunk elérni, és éppen ezért arra szólítanánk fel az Európai Bizottságot, hogy értékelje, hogy hogyan lehetne megteremteni egy ilyen bíróságot, milyen formában lehetne megteremteni, és különböző hatáskörökkel felruházni. Hogy mindezt kidolgozzuk, azt hiszem, ehhez fel lehet használni a tárgyalásokig még hátralevő időszakot. Hosszú távon hogyan tudnák megteremteni tehát egy bíróságot, ez volna a lényegi kérdés. Továbbá pedig, hogy időközben milyen vitarendezési mechanizmusok jöhetnének létre. Nos, egyfelől az a felvetés, hogy ne legyen egyáltalán vitarendezési mechanizmus, nem észszerű, főleg azért, mert a problémák azok úgy is jelentkeznek majd, és akkor az lesz a mérvadó, hogy hogyan tudjuk ezeket megoldani, hogyan tudunk konfrontálódni ezen problémákkal. Gyakran elhangzik az a gondolat is, hogy fel lehetne használnunk a már létező nemzetközi törvényszékeket jogi szempontból, és megpróbáltam ezt pusztán jogilag értelmezni, és szigorú kritériumok alapján, de ez jogi indokból nem megvalósítható, hiszen csak a nemzetközi jogi alanyok fordulhatnak ezen bírósághoz, magánbefektetők nem. Vannak nemzetközi multilaterális vitarendezési mechanizmusok, amelyek már léteznek, de úgy minden további nélkül ők sem bővíthetők ki, nem ruházhatók fel hatáskörre, hogy illetékesek legyenek ilyen kérdésekben, mert ezen döntő bíróságok nem kizárólag a szabadkereskedelem kérdéseiben illetékesek és ami a közös piac területén létrejött, ez valamilyen módon hasonlítható ehhez a szabadkereskedelmi megállapodáshoz, mindig is az volt a benyomásunk, hogy egy bírósági megoldás, tisztességes megoldás egyben. Aztán arra következtetésre is jutunk gyakran, hogy a különböző államok között az az állam, ahol székhelye rendelkezik a befektető, és a másik állam, ők ketten léphetnének fel, de a befektetők szempontjából nézve ez nem kielégítő megoldás, mert akkor itt a politikai kérdéseket is mérlegelnék, éppen ezért az egyén számára nem lehet érvényesíteni az egyéni jogokat, amennyiben az illető úgy gondolja, hogy ez szükséges, ezért ez az államok szintjén nem nyújt elfogadható megoldást. Gyakran szóba esik az is, hogy nemzeti bíróságok átvállalhatnák ezeket a feladatokat. Itt azonban egy jogi problémával szembesülünk, hogyha a befektető áll szemben egy állammal, és az egészet nemzeti szinten próbáljuk hagyni, ez problémás. A nemzeti bíróságok egyfelől csak arra jók, hogy az egyéni döntéseket, például ugye a szennyvízelvezetés, vagy egyéb kérdések témájában a nemzeti bíróságok illetékesek, de hogyha egy beruházó beterel egy államot, és ennek ellenére nemzeti szinten megoldani ezt a kérdést, ez gyakorlatilag csak egy kiegészítő intézkedés lehet, hiszen a perelni kívánó személy nyilatkozhatja azt, hogy számára kielégítő a nemzeti jog, de általában, ha figyelembe vesszük a magánjogot és a nemzetközi jogot, akkor ez nem minősül objektív megoldásnak. Ezért a nemzeti bíróságok mindig a nemzeti standardok alapján kell, hogy eljárjanak. És um, egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodás, amely itt létrejönne, nem lehetne tárgya egy ilyen nemzeti jogi intézkedéseknek, hiszen nem lehet tárgya a nemzeti jognak sem. Tehát um, a nemzeti bíróságok uh, szintén nem oldják meg a problémát. Akkor viszont fel kell tegyük azt a kérdést, hogyha hosszú távon ezt a kereskedelmi bíróságot tartjuk mégiscsak megoldásnak. Ez ugye a jövőben bővíthető is lenne. ez bővíthető modell lenne. Ennek ellenére átmeneti időközi modellként szükségünk volna egy vitarendezési mechanizmusra, amely a jelenlegi problémákat képes lenne tisztázni. Megpróbáltam egy ilyen struktúrát kidolgozni, vagy legalábbis felvetni egy ilyen struktúrát, amelyről elmondhatjuk, hogy az egész azért annyira nem adhok jellegű, hanem továbbfejleszthető, az, amit a CETA-val már továbbfejlesztettünk, de lehet még jobban frissíteni, modernizálni ezt a modellt, és azon problémák, amelyek felmerülnek egy vitarendezési mechanizmus kapcsán, ezeket korlátozhatnánk úgy, hogy akár azt is mondhatjuk, hogy már nem jelentkeznek ezek a problémák olyan formában, ahogyan eredetileg számítottunk rájuk. És itt gondoltam különböző elképzelésekre, olyan struktúrákra, amelyek például objektív eljárást tesznek lehetővé, vagy egy adott magatartási kiindulópontot a bíráknak. Az ilyen, az ilyen feljelentések, az ilyen keresetek természetét korlátozni kell kellőképpen, de nem szabad korlátoznunk a hatályt annyira, hogy bizonyos esetekben már nem is lesz lehetséges keresettel élni. Tehát meg lehet találni ennek a formáját, hogyha van politikai szándék egy ilyen vitarendezési mechanizmus megteremtésére, lehet ezeket a problémákat korlátozni úgy, hogy az eddig megvitatott problémákat tisztázhassuk, és egy felleviteli mechanizmust is létrehozhatunk akár. Mindezt egyébként kifejtettem a munkadokumentumban, és ez lenne ennek az állásfoglásnak a tartalma is. Ha megengedik, akkor még egy gondolatot a szabályozási koherenciával kapcsolatban. Ugyanis arról is szó esett, hogy a szabályozási koherencia gyakorlatilag megkerülhetné a jogalkotót, ezt azonban pusztán az együttműködésre korlátozzuk a különböző szerződő államok között mindig a javaslatokra terjednek ki ez az együttműködés, de sohasem lehetne kizárni a jogalkotót. Ezért arra gondoltam, hogy itt is találhatnánk különböző megoldásokat, de biztosítanunk kell azt, hogy a létező problémákat nem politikailag, hanem jogi alapon vegyük figyelembe. Éppen ezért hálás lennék a további gondolatokért, de szerintem erre kellene pontosítanunk, és hát remélem, hogy ez a javaslat az önök elképzeléseinek is megfelel. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, Kester úr. Vielen Dank, Herr Voss, äh, für Ihren äh, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a jelentést a pozitív jogot az fémjelzi, hogy a szociális igazságosságot próbálja megteremteni. Az igazság az, ami összetartja a társadalmat, éppen ezért ezt a TTIP megállapodást és a döntő bíráskodási szerveket is az alapján kell mérnünk, hogy ez a szabadkereskedelmi megállapodás mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy a különböző társadalmi csoportok jólétét emeljük, és valóban gazdasági, jóléti és ökológiai standardokat javítsunk. Mindenek előtt a vitarendezési mechanizmusokkal kapcsolatban szeretném azt mondani, Fosz úr, hogy nagyon nagyra értékelem a munkáját, még akkor is, hogyha az öntöbíráskodásról másképpen vélekedünk. Mi szociáldemokraták mindenek előtt azt az aspektust hangsúlyozzuk, hogy történeti szempontból a különböző országok között voltak már döntő bíráskodások. Egyfelől jogállami alapelvek léteztek, a másik fél részéről viszont nem. Éppen ezért eh, elképzelhetőnek tartom, hogy olyan országokban, ahol nem érvényesül a jogállamiság, valamilyen fajta biztonságot kell szavatolni a vállalkozások számára, ha ezek a vállalatok ott eszközönek befektetéseket. A TTIP esetében ugye az USA és az Európai Unió jogrendje áll egymással szemben, éppen ezért számomra hiányzik egy központi érv a vitarendezési mechanizmusok számára, ugyanis ezen ezen vitarendezési mechanizmusok azt kell, hogy feltételezik, hogy a törvény mindenki számára egyenlő. Ez az alapelv azonban nem érvényesül, hiszen egy különleges jog, sőt, akár egy magán jellegű részvételi meha, vitarendezési mechanizmus jönne létre a vállalatok számára. Ez pedig szerintem alapvetően szembe megy a jogállamiság elvével, ami mindenki számára egyenlő kellene, hogy legyen. Nincs szükség különleges bíróságokra egy adott társadalmi csoport számára. A szabadkereskedő megállapodás sem helyez ilyeneket kilátásba, hogy például kellőképpen lehessen védeni a munkavállalói jogokat. Még nincsenek olyan bíróságok, amelyek például a fogyasztók érdekeit szavatolnák különös tekintettel, vagy amelyek a környezetvédelmi standardok betartásáról gondoskodnának. Éppen ezért a magán jellegű döntő, bírás, döntő bíróságok nem olyan szervek, amelyek erősítenék a jogállamiságot. A második dolog pedig a jelenlegi vitarendezési mechanizmusok különböző gyenge pontokkal bírnak. Például a nyilvánosság csak korlátozottan fér ezekhez hozzá, nincsen felebbviteli lehetőség tudomásom szerint, például a CETA esetében is a felülvizsgálat lehetősége nem biztosított, és végezetül a rendezésnél a demokrácia és a jogállamiság elve sérül, amennyiben magán félre száll a az igazságszolgáltatás, egy egyfajta párhuzamos igazságszolgáltatás. Szakítunk tehát a jogállamiság gondolatával. Éppen ezért követem Brósz volt alkotmánybíra véleményét, aki úgy véli, hogy ez a német alkotmányjoggal szembe megy, az EU joggal is, és egyébként azt is mondja, hogy a nemzetközi jognak ellentmond. Azt hiszem, hogy ügyelnünk kellene, hogy a magán vitarendezési mechanizmusokkal nehogy az állam egy jogkörét a magán személyekre ruházzuk át. Ezt is figyelembe kell vennünk, és egyébként felvetem azt a kérdést is, hogy ezen magánszerveket megállnák-e a helyüket az Európai Bíróság előtt. Számomra ez is egy teljesen nyitott kérdés, amelyet még érdemes volna megvitatnunk, és még valami a szabályozási koherencia kapcsán. Úgy tűnik, hogy itt egyértelműen a parlamentek által hozott demokratikus döntéseket kellene befolyásolni, jogalkotási javaslatokat máshol kellene megvitatni, meg kellene vitatni, ugye meg akarják vitatni ezeket, de én nem így értelmezem a jogállamiságot. Attól tartok, hogy itt a társadalmi érdekeket a gazdaság érdekeibe, érdekeinek szolgálatába állítjuk, a demokrácia itt a piac elvei előtt kell, hogy meghajoljon, ez pedig azt hiszem, hogy egy téves út nem csak az USA, hanem Európa számára is. Thank you, Mrs. Hautala. Köszönöm szépen, Hautala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Gondolom, hogy a jogi bizottság, a parlament jogi szakbizottsága óriási felelősséggel rendelkezik, hogy kulcsfontosságú kérdésekkel a TTIP-vel kapcsolatosan megnyilvánuljon, vélemény nyilvánítson. És a lehető legjobb szaktudást kell felhasználnunk a véleményeink kialakítására. Nagyon örülök, hogy Fosz úr még a jelentés tervezetében is az ISD-knek az alternatíváit feszegeti. Nyitva kellene hagyni ezt egy kicsit a kérdést, mert a frakciumban a reformált ISDS-sel kapcsolatosan nagy a szkepticizmus, és a lehető legnagyobb mértékben a jogállamisági alapokat, alapelveket kellene felhasználni. Például, ha olyan helyzetre gondolunk, ahogyan az a jövőben kialakul majd, a vitás kérdések megoldására kialakított mechanizmus, ami a TTIP-nek a része lesz, valószínűleg nagyon fontos szerepet kap, vagyis ez lesz az alapja, mintája a későbbi e, vitarendezési mechanizmusoknak. E, ezt e, figyelembe kell vennünk, és ezért komolyan kell vennünk ezt a kérdést. Amikor a frakció megvizsgálta azokat az eseteket, amelyek az ISDS mechanizmus elé kerültek, Meglepetten tapasztaltuk, hogy talán nem igaz, amit a bizottság állít, hogy a legtöbb eset jogszabály végrehajtásról szól elsősorban. Nagyon sok esetben közvetlenül a jogszabályokat támadják, ebben az értelemben még kritikusabb a jelentősége ezeknek a helyzeteknek, mint ahogyan azt Fosz úr felvázolta. A tények inkább amellett szólnak, hogy nem csak egyedi esetekről van igazából szó, hanem a szerződő felek nemzeti jogának végrehajtásáról, és a jövőben a módosításokkal nem lehet megtámadni ezt a fajta vitarendezési mechanizmust. tehát ez egy kicsit álmodozásnak tűnik, de talán jó volna most tisztázni, hogy mi a helyes álláspont. Fosz úr említi annak a végrehajthatóságát, hogy egy állandó bíróság jöjjön létre. Ezt a gondolatot komolyan meg kell vizsgálnunk, mert ha a jelen formájában az akár a megreformált formájában a bizottság által bemutatott ISDS elképzelésről beszélünk, ez egy átmeneti megoldás lesz. A kérdés, hogy a jövőben hogyan változik a helyzet, nagyon sok nemzetközi jogi szakértő azzal érvel, hogy az Egyesült Államok és Európa rendelkezik a világ legfejlettebb jogi rendszereivel, tehát az külföldiek által az állami szervekkel szemben indított eljárásokat tudják kezelni. Néhány uniós tagállam jogrendszerének működésével kapcsolatosan felmerülhettek kétségek, de ezek csak kevés esetet érintenek, lehet, hogy nem kell emiatt nyugtalakodnunk. Eredetileg az ISDS típusú mechanizmusokat elsősorban arra használják, hogy beruházásokat védjenek. Fejlett országok befektetőinek befektetéseit olyan országokban, ahol nem oly fejlett még, a jogi rendszer, vagy az igazságügyi rendszer erre szól elsősorban, erről szól az ISDS, a befektető védelemről. Azért elmondanám, hogy alaposabban meg kellene vizsgálnunk azokat a problémákat, amelyek a szabályozói, szabályozási együttműködésben felmerülhetnek. Nemrégiben volt egy nagyon érdekes konferencia az amerikai és európai adminisztratív jog összehasonlításáról. Felvetette ez olyan aspektusokat, amelyek nehézséget jelenthetnek a jövőben, a szabályozási együttműködésben és Fosz úr véleményével nagyon is egyetértek, amikor úgy fogalmaz, hogy a nemzeti jogszabályok elfogadását az EU és az Egyesült Államok legitim testületei végzik, és ezzel kapcsolatosan az az aggályom, hogy a szabályozói együttműködési testület, ahogyan most azt tervezik, túlzott hatásköröket vonhat magához a jogszabály alkotás előzetes véleményezésével kapcsolatosan, sértve azoknak a jogköreit, akiknek elsősleges feladata a jogszabály alkotás a parlament, vagy éppen a kongresszus az Egyesült Államok esetében, tehát itt nagyobb koherenciára volna szükség. Végül pedig az isds e sel és a szabályozási együttműködéssel ezeket kiegészítve van egy harmadik elképzelés is, az EU jogszabályoknak való megfelelés az ISDS e mechanizmusban, és vannak olyan szakemberek, akik úgy érvelnek, hogy az, hogy az EU jogszabályok elsőbségére hivatkozik a közelmúltban sok európai bíróság, ebből az derül ki, hogy nem önmagától értetődő, hogy az ESDS mechanizmus megfelel az EU jogkövetelményeinek. Tudom, hogy az ellentétes álláspontok is megfogalmazottak már. Minden esetre az EU-nak való megfelelés kérdését alaposan meg kell vizsgálni. nem kell túl könnyen venni ezeket a kérdéseket, hiszen a jogi szakbizottság van kulcsfontosságú helyzetben, a parlamenti álláspont megfogalmazásában, úgyhogy időt kell szánni ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fossz úr, szeretne röviden válaszolni? kurz geht, Hát, hogy röviden sikerülni fog-e, azt nem tudom. Az igazság az, hogy az az érzésem, hogy egy, van egy kérdés, amelyet tologatunk magunk előtt, méghozzá azt, hogy létre akarunk valamit hozni, vagy sem. Mm, pusztán azt állítani, hogy valaki ezt ellenzi, hogy elvegyen olyan jogokat a befektetőktől, ez egyszerű, könnyű ezt kijelenteni, csak éppen akkor mi az alternatíva? Ez az, amivel én megpróbáltam foglalkozni ebben az anyagban. Az, aki pénzt fektet be egy országba, számára fontos, hogy az ő érdekeit eh, hogyan tudja majd érvényesíteni. És éppen ezért azt eh, mondani, hogy jogi szempontból itt most egy szerződést eh, tárgyalunk, ez ugye nem tartozik a nemzeti jog hatáskörébe, éppen ezért minden további nélkül ezt nem lehet a, jó, a nemzeti bíróságok előtt érvényesíteni. A nemzeti, nemzetközi jog esetében sem ilyen egyszerű a helyzet. Éppen ezért van itt egy ilyen ambivalens helyzet, amikor is szembe találkozik a nemzetközi jog a magánjoggal. Éppen ezért ezt csak úgy lehet megfelelően megoldani, hogyha létrehozunk egy adott struktúrát és azt szerint a jogállamiság elve is fontos, hogy érvényesüljön. Azon jogok, amelyekkel felruházhatunk a, egy egyént, ez megfelele a jogállamiság elvének, nem? Hogyan akarjuk eleve megítélni ezeket a jogokat? Ha megnézzük a Dél-Koreával megkötött szabadkereskedelmi megállapodást, az Európai Unió esetében negatív volt a kereskedelmi mérleg, aztán a megkötés után pozitívvá vált a mérleg az EU-ra nézve. Ott is felmerült a kérdés, hogy szeretnénk-e vagy sem ezt a, egy ilyen eredményt. Én úgy gondolom, hogy egy pozitív kereskedelmi mérleg azért minden bizonyal javít a jólét szintjén az európai tagállamokban, hogy milyen szinten és pontosan hol, azt nem tudom megmondani, lehet, hogy pusztán sikerül megőrizni munkahelyeket, de nem gondolom azt, hogy az a többlet, amit ott kigazdálkodunk, az teljesen jelentéktelen volna egy társadalom jóléte szempontjából. És akkor a következő kérdés pedig, hogyha ebben a jogi szisztematikába bonyolódunk, az az, hogy jogi szinten el akarjuk-e kerülni a diszkriminációt, hogyha lefektetjük ezt egy megállapodásban. Egy texasi bíró, akihez fordulnánk, például az Egyesült Államokban, őt részben a nép választja meg. Ki indulhatunk-e akkor abból, hogy ő független? Nem. Hiszen részben jogilag ő is értelmezheti a nemzetközi jogot. Tehát itt tulajdonképpen a diszkrimináció előtt tárva nyitva a kapu. Úgyhogy mindig arra a kérdésre térünk vissza, hogy ha ezt elutasítjuk, akkor vajon hogyan szeretnénk a befektető érdekeit védeni. És ha az embernek vannak aggájai, annak ellenére egyfajta vitarendezési mechanizmus még ki lehet alakítani úgy, hogy pontosan ezeket a problémákat valahogy minimálisra szorítjuk, vagy eleve kizárjuk. Ezért szerintem nyíltan kellene fogalmaznunk, és szándékot kellene mutatnunk, mert pillanatnyilag másképpen nem tudom elképzelni azt, hogy hogyan védhetnénk a befektetőket. Holott itt a mi befektetőinkről is szó van. Ami pedig a szabályozási koherenciát illeti, mi jogalkotók, nem mi vagyunk azok, akik mindig megszabjuk a határo, a, a jogszabályokat, ezeket a különböző intézmények, az ilyen-olyan német intézet, például Németországban, ami megszabja a standardokat. ott olyan kérdéseket is megvitatnak, mint mi itt. Éppen ezért kérdés, hogy kijelenthetjük-e azt, hogy igen, jog, jogos, van értelme annak, hogy bizonyos standardokról beszélünk, és másfelől pedig kizárjuk azt, hogy mondjuk bizonyos területeken nem nyílik lehetősége a jogalkotónak arra, hogy megszabja ezeket a standardokat elképzelhető. És ezért még egyszer felmerül a kérdés, hogy mi lehet az alternatíva. Az, ami eddig volt, de nem kielégítőnek vagy rossznak ítéltük meg, azt modernizálhatjuk-e annyira, hogy ezáltal vonzuk a befektetőket, és mégis érvényesüljön az az elv, hogy a vitákat lehet rendezni, úgy gondolom, hogy a jogállamiság elve, amelyet említett eh, például Közter eh, kollega, tehát hogy a jog mindenkire nézve egyenértékű. Az Egyesült Államokban is fontos, hogy azonosan eh, ítéljük meg, azonosan bánjunk a befektetőkkel. Éppen ezért ugyanazt a tényállást ugyanúgy kellene megítélni. Ez a mi alkotmányunkban is itt szerepel, az Európai Alapjogi Kartában is így szerepel. És végezetül azt hiszem, hogy Hautalászony volt az, aki utalt arra, hogy meg kellene fontolnunk, hogyan tudnánk egy olyan eszköztárat teremteni, amely a jövőben is megállja majd a helyét, hogyan tudunk egy olyan struktúrát teremteni, amelyről elmondhatjuk, hogy lehet, hogy nem volt tökéletes, mint vitarendezési mechanizmus, de modernizálható, és továbbfejleszthető, akár egy kereskedelmi bírósággá is átalakítható. Ha ezt így gondoljuk, akkor tegyük meg, hiszen mindig az úgynevezett fejlődő országokra hivatkozunk, de hát már vannak kétoldalú megállapodások, amelyeket tagállamok kötöttek az Egyesült Államokkal, amelyek esetében nem mondanám, hogy ezek mind fejletlenek lennének. Egy szabad kereskedelmi szerződés célja nem feltétlenül az, hogy a problémákat vagy a vitás kérdéseket rendezzük, ennek a célja az, hogy a kereskedelmet szabadon alakíthassuk. De amennyiben problémák merülnének fel, létezik egy mechanizmus, amely által ezek rendezhetők. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a lehetőség a kezünkben van, a TTIP esetében is, hogy megteremtsük egy olyan modellt, amely a jövőben is majd működőképes lesz, csak éppen meg kell tennünk ezt a lépést, és azt kell mondanunk, hogy igen, ez lehet majd egy olyan mechanizmus, amely másokra is vonatkozna, és ezzel senkit sem diszkriminálunk, csak hogy még egyszer hangsúlyozzam, hiszen mindig azt érinti, aki máshol is beruház. Éppen ezért csak arra szeretném kérni önöket, hogy tegyük meg ezt a lépést, mondjuk azt, hogy igen, van itt egy probléma, ezért szeretnénk ezt kizárni, de szükségünk van egy adott mechanizmusra, és mi mindig haszonélvezői voltunk eddig a szabadkereskedelemnek, úgyhogy észszerű volna megvitatni ennek a lehetőségét. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Anderson úr, egy rövid reagálásra lehetőséget adok. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. A jelentéstevő sokszor feltette a kérdést, hogy mi az alternatívája a befektetővédelemnek. Nagyon kíváncsi a természetem, ezért kérném az előadót, hogy mondja el, mit, mik szólnak a védelem esetében a biztosítás alapú megoldások mellett és ellenük. Köszönöm szépen. Még mielőtt a jelentéstevőnek szót adnék a válaszhoz, Garcia Becero úr kért szót, aki a kereskedelmi főigazgatóság igazgatóhelyettese. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy lehetőséget kapok arra, hogy ezzel a szakbizottsággal megosztam néhány gondolatomat a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatosan, hiszen én vagyok ennek a megállapodásnak a fő tárgyalója. A e, befektetőkkel kapcsolatos e, érdekegyeztetés kulcsfontosságú téma. A TTIP tárgyalásokon belül most kritikus e, áll a helyzetben vagyunk, kritikus szakaszba értek ezek a tárgyalások. A bizottság szempontjait szeretném most megosztani őket, önökkel, hogy vegyék ezeket figyelembe. A bizottság szempontjából nagyon fontos, hogy nemzetközi érdekegyeztetés legyen a befektetésekkel kapcsolatosan a kereskedelmi megállapodásban. A jelenlegi kétoldalú megállapodásokban is szerepelnek már ezzel kapcsolatos megoldások, de ezek a 21. században már nem szolgálják ezt a célt. Európai szinten így szükség van egy megreformált befektetési érdekegyeztetési mechanizmusra, amely a legitim aggályokra választad. Ezt a valóságot nem tudjuk figyelmen kívül hagyni. Az INTA bizottságban a bizottság már elővezette a reform elképzeléseinek kulcspontjait. Tudom, hogy korlátozott az idő ma, ezért nem akarok a részletekbe bocsátkozni. Persze szeretném, hogyha a szakbizottsággal később akarom lenne a kérdések részletes megvizsgálására. Három kulcsfontosságú alapelvből indulunk ki. Egy. A befektető védelmet egyértelműen kell meghatározni, hogy ez ne legyen kockázat a legitim szabályozási intézkedések tekintetében, amelyeket az Európai Unió vagy a tagállamai fogadtak el. A kanadai megállapodásban is erre törekedtünk, és most szeretnénk ezzel még, ezen még tovább menni világos rendelkezésekkel az Egyesült Államokkal kötendő megállapodásban. Másodszor reformálni kell az érekegyeztető bíróságok tagjainak megválasztását, tehát megfelelő képzettségre van szükség, a bírói képesítésre van szükség ezeknek a bíróságoknak a vezetéséhez. Ennek szerepelnie kell az USA-val kötendő megállapodásban, harmadszor megfelelő jogi ellenőrzési pontokra van szükség, ellenőrzési lehetőségekre, megfelelő mechanizmussal, hogy az érdekegyeztetés esetében mindig lehessen magasabb szint re vinni az ügyet felebezéssel. Ezekről tárgyalunk az Egyesült Államokkal, illetve minden más országgal, amelyekkel tárgyalunk, hiszen szeretnénk megreformálni a befektetésekkel kapcsolatos érdekegyeztetést. Ez nagyon lényeges az Európai Unió számára. Ennél hosszabban nem szeretnék beszélni, tudom, hogy szorít az idő de örülök majd, hogyha részletesebb vitát fogunk ebben a szakbizottságban folytatni, erre adódik lehetőség a későbbiekben. Köszönöm. Die, Frage von Kollege Anders. Köszönöm szépen. Andersen úr kérdésére reagálva, Igazából nem vizsgáltam az elmúlt napokban, hetekben annyira szorosan ezt a kérdést, de hogyha polgárjogi megközelítést alkalmazzunk, akkor ez bizony ilyen kereskedelmi ügyekben elég problémás tud lenni. És ez igazából nem egy jogi megközelítés. Lehet, hogy ez a befektető számára igazából akár meg is válhat, de a biztosítás oldaláról közelítő megoldást igazából nem vizsgáltam, de miért is ne lehetne biztosítást kötni, hogyha valaki befektetőként szeretne nagyobb biztonságban tudni magát. De a nemzetközi magányok szempontjából ez nem egy igazi megoldás. A befektetőt megnyugtatja, de pénzügyi megoldást ad, de ez nem jog jogi megoldás igazából. Pénzügyi szempontból biztosíthatja magát így az ember, ugyanakkor ez nem egy jogi megoldás arra, hogy hogyan védjük a befektetőket. Köszönöm szépen, szeretném akkor ezzel lezárni ezt a vitát, és a nyolcas napi rendi ponttal ö, folytatjuk a Refit ö, program témájában. Kaufmann asszony az előadónk, neki adom meg a szót ez ügyben. Köszönöm elnök úr a lehetőséget. A Refit ügyében az elmúlt időkben igencsak alapos vitát folytattunk. Éppen ezért ez ügyben annyira nem is mennék a részletekbe hm, újra. Inkább csak emlékeztetném a kollégákat arra, hogy némileg megváltozott a helyzet, legalábbis összevetve, az a pillanattal, amikor az Európai Bizottság tavaly júniusban refittel kapcsolatos javaslatát benyitotta. Az Európai Bizottság első alelnöke a jobb jogalkotás témájáért felelős, és az Európai Bizottság azt is bejelentette, hogy április 22-én egy átfogó csomagot nyújt be a jobb jogszabály alkotás témájában majd az Európai Bizottság. Én továbbra is feltételezem, hogy ennek a csomagnak a refit, a refit is részét képezi majd. És ezzel el is érkeztem ahhoz a kérdéshez, ami igazából fontos a munkám szempontjából ezen a ponton. 2014. júniusában kiadott bizottsági közlemény alapján dolgozom. Április 22-ére várjuk a következő ilyet. Ugyanakkor az Európa Bizottság új közlemény alapján könnyen előfordulhat, hogy át kell dolgozni a saját szövegemet, ne felejtsék tehát a kollégák, hogy könnyen változhat a helyzet. Tehát ezt is fontosnak tartottam mindenképpen itt megegyezni, annak érdekében, hogy napra készek legyünk, Ezért a jövőben remélhetőleg több javaslatot tudok majd a kollégáktól befogadni, mint én jelenleg. a jobb jogszabály alkotás tekintetében felvettem itt az érdekelt felekkel való ö, egyeztetést, az úgynevezett KKV tesztet vagy vizsgálatot, az előzetes ö, hatástolmányokat, a gold plating néven elhíresült gyakorlatot, amikor is a tagállamok úgy ütetik át a nemzeti jogba az uniós jogszabályokat, hogy a végére a saját dolgaikat is még oda teszik, mint egy a törvények két éve ezeket. Nos, én úgy látom, hogy nekünk a parlament, nekünk parlamentként mindenképpen üdvözölni kell azt, hogy megszületett egy ilyen új javaslat. Már régóta vártuk ezt itt az Európai Parlamentben, és nagyon örülök annak, hogy haladnak a dolgok, ráadásul jó irányba. Itt igazából nem is az a kérdés, hogy hány jogszabály érkezik, hanem hogy milyen színvonalúak ezek a jogszabályok, milyen szinten vannak előkészítve. 28 darab tagállamnak kell egy irányelvet, egy rendeletet elfogadnia. Ilyen körülmények között azt hiszem mindenkinek a közös érdeke az, hogy a 28 egyéni érdeken felülemelkedve közösen dolgozzunk a bürokrácia csökkentésén, hogy nem 28 különböző szabályrendszernek kelljen az európai cégeknek megfelelnie, főként a KKV-k szempontjából, akiknek az adminisztratív terheit csökkenteni érdemes, mégiscsak ők adják az európai gazdaság gerincét, és az ő adminisztratív terheiket mindenáron csökkentenünk kívánatos. Saját jófogott érdekünkben Fontos, hogy a munkavállalók jogait semmiképpen sem korlátozzák ezek. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a bizottság javaslatában konkrétan megjelenik a, megjelennek a munkavállalók jogai. Ami pedig a jogszabályok vagy jogalkotási javaslatok visszavonását illeti, Nos, ez az Európai Parlament eh, jogkörét is eh, élinti. A már benyújtott, de még el nem fogadott jogalkotási javaslatokat mind eh, újra átvilágítják. Az Európai Bizottság ezt elmondta egyértelműen és amit lehet a, a, azokat visszavonják. Mi azonban az Európai Parlament részéről azt szeretnénk, hogyha bizonyos jogalkotási javaslatokat nem vonnának vissza, és hát itt látok megint csak némi érdek Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy bizonyos jogalkotási javaslatokat vonjunk vissza, mert a tanácsban egyszerűen lehetetlen megállapodásra jutni. De olyan esetekben, amikor az Európai Parlamentben már sikerült egy közös álláspontot elfogadni, nos, akkor úgy érzem, hogy itt a társjogalkotók között mint egy hierarchiát állítunk fel, hiszen a parlament nem olyan fontos, mint a tanács. Ha a tanács nem tud megállapodásra jutni, akkor visszavonjuk, a parlament pedig mindenképpen jusson közös álláspontra. Szerintem ez a jog, jogszabály, jogszabályalkotás egyik alapja, hogy a két társjogalkotó szervet, a tanácsot és a parlamentet egyenlő félként kezeljük. Végezetül. A német szövegben a 21-es és 28-as pontban némi nyelvi problémák fedeztem fel, nos az Európai Parlament szolgálatai részéről biztosítékokat kaptam arra, hogy holnapra ezeket a hibákat majd kiavítják. Köszönöm szépen, kollégák, ennyit szerettem volna elmondani a módosító indítványok benyújtásának a határideje április 30-a. Mit jelent ez? Azt, hogy egy héttel az Európai Bizottság új közleményét követően, amely a jobb jogszabályalkotásra vonatkozik, majd minden egyetem Ez április 22-én lát majd napvilágot. Remélem, hogy ennek tükrében majd tudjuk módosítani a szöveget, és hogy nem kell túl sokat újra átdolgoznunk rajta. Utala. Köszönöm szépen, Hautala asszony. Köszönöm, elnök úr. A frakcióm összességében elégedett a tervezettel, amit Kaufmann asszony készített. Nagyon fontos, hogy a refit ne annyira a mennyiségről, mint inkább a minőségről szóljon, hiszen sokszor egy EU jogszabály 28 nemzeti jogszabályt helyettesíthet, ezt az elvet szem előtt kell tartanunk. Egyetértünk a megközelítésével a jelentéstevőnek, hogy a politikai kontinuitás hiány elve, amire sokat hivatkozik a bizottság, amikor visszavonni javaslatokat, nem igazán veszi figyelembe és nem tartja tiszteletben az intézmények közötti egyensúlyt és bizalmat, valamint együttműködést. Ebbe beleértem az Európai Parlamentet is, tehát nagyon fontos, hogy a döntések előtt az Európai Parlament releváns szakbizottságának is kikérjék a véleményét. Úgy gondoljuk, hogy az a hatástanulmány a politikai vizsgálatnak nem helyettesítője. Nagyon fontos eszközök ezek, de nem a végső igazságot fogalmazzák meg, hanem politikai ítélet alapján kell döntést hozni. Teljesen egyetértek azzal, amit hangsúlyozott Kaufmann asszony a párbeszéddel kapcsolatosan. Beszélek most az jogszabályalkotó, az állampolgárok és a civil szervezetek közötti egyeztetésről. Holnap lesz egy nagyon érdekes meghallgatás, egyébként nagyon kíváncsian várom majd az együttműködést. Az eh, a nyári idővel kapcsolatos irányelvről, ami számomra nagyon fontos eh, jogszabály, úgyhogy nagyon kíváncsian várom ezt a meghallgatást. Köszönöm szépen. Gutland asszony. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Kaufmann asszonynak. Köszönöm ezt a jelentést. Valóban jó irányba haladunk. Én is úgy gondolom, hogy a probléma pontosan az, amit elmondott az előadó. A bizottság azt állítja, hogy bizonyos jogszabályokat vissza kellene vonni, vagy azért, mert túl bonyolult lenne keresztül vinni ezeket jogi szempontból, vagy pedig egyszerűbb lenne, hogyha csökkentenénk a jogszabályok számát. Azt hiszem, hogy bármelyik elv elfogadható az Európai Unióban. Az első egyértelműen egy problémát jelent, hogyha azt akarjuk, hogy az Európai Unió a jövő problémáit kezelje, akkor szükséges kérdésekről vitáznunk kell, és azzal kell foglalkoznunk, ami fontos az Európai Parlamentben. A másik érv pedig, amelyet gyakran hallunk, az, hogy bizonyos jogszabályokat vissza kellene vonni, mert jó lenne, hogyha kevesebbet szabályoznánk, ez egyszerűbbé tenné a vállalkozások helyzetét. Ilyen fajta eszmecseréket gyakran hallani. Én az MV és a Júri Bizottság tagja is vagyok, és azt tapasztaljuk, hogy a zöld a környezet barát jogszabályokat jelentősen érinti ez a szándék. Sok vállalat helyzete javulna, hogyha megállapodhatnánk bizonyos standardokban az Európai Unióban. Ezért úgy gondolom, hogy sem az Unió fejlődése szempontjából, sem a vállalatok helyzetek megkönnyítése szempontjából ez nem jó. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a menetrend, amelyet ma az előadó ismertetett. Köszönöm. Nibler asszony. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, én is szeretnék először is köszönetet mondani az előadónak ezért a tervezetért. Azt kell megállapítsam, hogy számos olyan dolgot írt ebbe a jelentésbe, mert én is egy határozottan támogatok. Örülök azt például, hogy általánosan leltárba veszi a Refit témakörét, és nem haladunk végig a különböző jogszabályokon. Nem ez volt a tervezett tárgya. És Kaufmann asszony, van számos kérdés ebben a jelentésben, amivel egyet tudok érteni, ezek közül megemlíthetek néhányat. Valóban a minőségre kell a hangsúlyt helyeznünk, a mennyiség helyett, már ami az új jogszabályokat illeti. Ezt teljes mértékben támogatom, éveken keresztül jó magam is hangsúlyoztam a parlamentben, hogy a parlament hatásértékelését kellene javítanunk, úgyhogy a többi szakbizottság is jó lenne, hogyha átvenni ezt az eszközt. Például, ami az Európai Bizottság hatásértékeléssel kapcsolatban elmondott, az is üdvözlendő. Hangsúlyozza megint csak azt, hogy mennyire fontos a KKV-ket a figyelem középpontjába állítani, és amit a tagállamok irányába mondott, ugye a gold plating témájában valóban azt kell átültetni, amit tartalmaz a jogszabály, ahelyett, hogy egy új jogszabály szintet helyezünk ennek a tetejébe, ezt is csak támogatni tudom. Van azonban két dolog, ami, amivel nem értek egyet. Nyilván nem érthetünk egyet mindennel. Egyfelől a 30-as pont, ezt nagyon nagyra törőnek tartottam, és fontosnak tartom, hogy a szavak után a tettek mezeire lépjünk. Ezt el kell várnunk a bizottságtól. A bizottság is említette, hogy sok mindent másképpen szeretne megtenni, a lényegi munkára szeretne koncentrálni, és az apróságoktól, a kicsi részletek szabályozásától szeretne eltávolodni, ezt nem bírálnunk kell, hanem üdvözölnünk kell, hogy végre komolyan ezt teszi a bizottság, és a szociálpartnereket kiváltságos helyzetbe helyezni, ezt nem feltétlenül támogatom, de persze meg lehet vitatni. Összességében véve azonban úgy gondolom, hogy számos fontos kérdés bekerült ebbe a tervezetbe. Vannak olyan dolgok, amelyeket szeretnék még kiegészíteni a frakcióm nevében, majd módosító formájában ezt megteszem. És itt többek között arra gondolok, hogy milyen konkrét intézkedéseket lehetne még finomítani, illetve továbbfejleszteni. Én a one in, one out szabályt támogatnám, úgyhogy ezt a pontot szeretném majd kiegészíteni. Fontosnak tartom, hogy az irányelveknél a sunset clause is megjelenjen. A jogalkotót mindig fel kell szólítani arra, hogy a jogszabályokat felülvizsgálja, frissítse, és amit szintén izgalmasnak tartok, amit talán még behatóbban meg kellene vitatni a többi bizottsággal, az pedig a diszkontinuitás elve. Az Európai Parlamentben ez nem érvényesül, de a Bundestagban a kollégák ezzel nagyon jó tapasztalatokat szereztek, ezért úgy gondolom, hogy legalábbis érdemes volna megvitatni hiszen itt is egy olyan helyzet állt elő, amelyben ugye új parlament, a kollégák 60%-a új, miért kellene nekik kötniük magukat ahhoz, amit az előző ciklusban mások jóvá hagytak. Azt hiszem, hogy ezt érdemes volna megbeszélnünk, talán itt ezen javaslat keretében. Azt hiszem, hogy ezt mérlegelnünk kellene, úgyhogy ezt a megközelítést jónak tartom, és éppen ezért örülök, hogy ezt említette a jelentésben. Köszönöm. Thank you, Mrs. Regda. Köszönöm szépen, Régner asszony. Köszönöm, elnök úr. Kiegészítésképpen ugye április 22 említette az előadó, talán ez meg más megvilágításba helyezi az egészet, a gold plating Számomra létfontosságú ezt hangsúlyozni. Örvendetes a felvetés, és kiegyensúlyozott volt Kaufmann az, hogy megközelítése is egyfelől, másfelől azonban szeretnék emlékeztetni arra, hogy a környezetvédelmi és szociális jogszabályok számos esetében minimum standardokról beszélünk, a minimum standardok pedig azt jelentik, hogy itt nem gold plating érvényesül, aminek ugye nagyon negatív konnotációja van, hogyha a tagállamok szeretnének ezen a, ezeken a standardokon javítani. Itt pozitívumokról van szó. A minimum standard csak az alsó küszöb kellene, hogy legyen, és aztán, ha egy tagállam szeretne ezen javítani, akkor csak gratulálhatunk ahhoz, hogyha a minimum standardokon javít úgy gondolom, hogy nagyon fontos kidolgozni azt, hogy az egy az egyben való átültetés mit jelent, de hogyha ezen túl megyünk, akkor ez nem jelent semmi rosszat, hanem ellenkezőleg ez egyfajta továbbfejlesztését jelenti a már minimumként meghatározott szociális és környezetvédelmi standardoknak. A második megjegyzésem pedig az Európai Unió egyik jogalkotójára vonatkozik. A bizottsági ugye a kezdeményező jog, aztán ott vannak a szociális partnerek, illetve a velük folytatott szociális párbeszéd. Az alapgondolat itt az unióról szóló szerződésben az volt, hogy azok, akik bizonyos területeken, hogy úgy mondjam, jobban ismerik a gyakorlatot, a valós életet, vagyis a szociál, szociális partnerek, ők megállapodhatnának. Nevezhetjük ezt egy, egy európai kollektív szerződésnek, ez volt ugye az alap gondolat a különböző ágazatokon átnyúló szociális párbeszédnél. Ez pedig önmagában véve gyakorlatilag a, magára, az életre, a realitásra épül. Mi történik, hogyha a szociális partnereknek ezt a lehetőségét korlátozzuk? Ez természetesen szükségesé teszi módosítani az euró szerződést, ami elég távol áll a valóságtól, úgyhogy ha fokozatosan szeretnék korlátozni a szociális partnerek lehetőségét, hogy megállapodásokat kössenek, óvaintenék attól, hogy ez megtörténjen, mert ez nem veszi figyelembe a realitást. Amikor a jogalkotás eszközeit használjuk fel, például ugye vannak a internetes konzultációk, amelyeket nem mindig kell kellőképpen komolyan venni. Úgyhogy óvaintenék attól, hogy a szociális partnerek lehetőségeit így korlátozzuk vagy felaprózzuk a különböző rendelkezések által. Nem szabad gyengítenünk a helyzetüket jelenleg. Valószínűleg még nem érkezett el az a pillanat, amikor ezt megbeszélhetjük, meg kell néznünk, hogy a bizottság mit terjeszt elő. De én itt nem csak a jobb szabályozás esélyét látom, hanem veszélyeket is. Köszönöm. Thank you, Mrs. Hannibal. Köszönöm, Hannibal asszony. Thank you, Chair. I'd just like to go... Köszönöm, elnök úr. Tényleg csak nagyon röviden, mert a lényeget már elmondták. Um, legutolsó rész a már benyújtott jogszabályalkotási javaslatok visszavonásával kapcsolatban, ezt igencsak aggasztónak tartom. Most először találkozom ezzel a jelenség javaslattal, és úgy érzem, hogyha az Európai Bizottság a politikai diszkontinuitás fogalmát be akarja vezetni, akkor jó lett volna, hogyha előtte kikéri az Európai Parlament véleményét, hiszen ezen jogszabályok többségét eh, a parlament már elfogadta. Én például részt vettem a szülési szabadsággal kapcsolatos irányelv kidolgozásában rengeteg munkát végeztünk, és most egy csapásra visszavonják ezt. Nyugtalanító ez számomra. Hogyha valóban komolyan veszik azt, hogy mi társjogalkatók vagyunk, akkor hát figyelme kell venni a, a véleményünket, de ha visszavonják, akkor erre már nem lesz lehetőség. Ez roppant fontos kérdés, hogyha mindkét fél beleegyezik abba, hogy jó rendben vonjuk vissza ezt a eh, törvényjavaslatot, akkor ez rendben van. Egy parlament és egy kormányi egy tagállamban ebből megegyezhet, ahogy sokszor meg is teszik, de az, hogy az Európai Bizottság ezt önkényes módon teszi, szerintem ez helytelen. Ezért azt hiszem, egy, ez, ez ügyben határozottan kell fogalmaznunk, fel kell emelnünk a szavunkat. Amikor az Európai Parlament már egy jogszabályokatási javaslatot véleményezett, mi elfogadtuk, és azért, mert csak a tanács nem volt képes zöldágra vergődni ez ügyben, visszavonni az egészet, szerintem ez így nem fair, nem járja. Köszönöm. Miért megadom a szót az Európai Bizottság képviselőinek? Magam is elmondanám, hogy a szerződések megfogalmazása értelmében az Európai Bizottságnak joga van bármiféle javaslatot visszavonnia. Sajnálatos jogi helyzet, de hát a, a, a dolgok már csak így vannak. le úr, az Európai Bizottság részéről. Very much, Mr. Chairman. Köszönöm. Elnök úr, négy, maximum öt rövid megjegyzést tennék. Kezdjük talán a időzítés rendel kapcsolatban. Kicsit megcsúsztunk, úgyhogy április 28-án lát majd napvilágot ez a közlemény, nem 22-én. Ami a refit napirendjét illeti, határozottan elmondhatom újra, hogy a célunk az, hogy a közérdek a közérdek védelmét erősítsük, ne gyengítsük. Tehát um, itt csak volt a helyzet, semmiképp sem romolhat. a jobb jogszabályalkotási csomagról most inkább nem beszélnék, hiszen a közleményt meg kell várni, ugyanakkor minden várakozás szerint kell, hogy beszéljem ez a, a bizottság és a parlament arról, hogy a végrehajtási jelentések, hatástanulmányok, és így tovább, és így tovább, ez mind a bizottságtól, mind a parlamenttől eh, származhat, és a közérdek azt követeli tőlünk, hogy ez ügyben mindenképpen konzultáljunk, legyenek átfedések. Ami az értékelésüket illeti, a jelentés tervezett ez irányú javaslatait üdvözlendőnek tartom, és azt hiszem, hogy a jelentés tervezett jelentősen átfedi az mi eddigi szakpolitikánkat, ugyanakkor a tagállamok rendszerei jelentősen eltérnek egymástól, és nem minden tagállamban vesz részt a, a parlament a jogszabályok megvalósításának értékelésében. Általában ez inkább a kormányzatok dolga. Az uniós jogszabályok végrehajtását illetően, nos, az uniós jogszabályok hatása, illetve az administratív vagy szabályozási teher jelentős változásokat mutat, és nagy mértékben attól függ, hogy az egyes tagállamok hogyan ültetik át a nemzeti jogba, illetve hogyan hagyják végre ezeket az uniós jogszabályokat, ezért itt a tagállami sajátosságokat is figyelembe kell venni az értékelés során. Természetesen feljegyeztem az elhangzott kommentárokat a jogszabály javaslatok visszavonását illetően. Erre vonatkozóan mindösszesen kettő dolgot mondanék el. Először is bevett gyakorlat, és vállaltuk ezt a parlamenttel szemben is, hogy mindig előre bejelentjük, hogyha miért visszavonunk egy jogszabályt, és ezt eh, meg is indokoljuk, és aztán eh, megvárjuk az Európai Parlament reakcióját és a tanács reakcióját is ez ügyben. Az általános ügyek tanácsa jelezte, hogy az Európai Bizottság megközelítését üdvözli, az egyes jogszabályokra külön-külön nem kívánt reagálni. Az Európai Parlament bizonyos témákban jelezte, hogy nem fog állásfoglalást elfogadni. Ebben az esetben tesszük azt meg, hogy viszonyuk egy jogszabályalkotási javaslatunkat, egyébként ezt nem is merészelnénk. Ami pedig végzetül a szociális partnereket illeti az Európai Bizottság, ahogy azt a Juncker Bizottság az elén vállalta, a szociális partnerekkel folytatott párbeszédet komolyan vesszük, éppen annak érdekében, hogy a legjobb, eh, legmodernebb módszerek bevonásával folyik a szociális partnerek véleményének kérése. Köszönöm. Ah, nem mi köszönjük, az utolsó hozzászólónk volt ön. Eh, Kaufmann asszonyhoz fordulok, akinek, eh, aki szeretne hozzászólni? Nagyon röviden köszönöm szépen az összes kollégának a hozzászólását és a különböző javaslatokat, ami a diszkontinuitást és a javaslatok visszavonását illeti, ezt szeret, erre szeretnék kitérni, ugye Nibler azt is említette a 30-as pontot parlamentként, azt hiszem érdemes volna eldöntenünk, hogy mit is akarunk. Valóban nincs a bizottság munkaprogramjáról állásfoglalásunk, ugyanakkor volt egy szavazás a plenárison, és ott a különböző egyes jog, jogalkotási szándékokról nyilatkoztunk, és azt mondtuk, hogy azt akarjuk, hogy ezeket ne vonják vissza. Ezek szerepelnek is a 30-as pontban, ezeket megemlítem természetesen. Az Európai Bizottságnak joga van visszavonni jogalkotási javaslatokat, még akkor is, hogyha ezeket a parlament már átdolgozta de egyidejűleg kötöttünk egy megállapodást a bizottsággal 2010-ben, és ebben az szerepel, hogy a bizottság a parlament álláspontját kellőképpen figyelembe kell, hogy vegye. Ez tehát egy politikai folyamat, amelynek során kapcsolatba kell lépjen egymással a két intézmény, és pontosan erről van szó. Azt mondjuk, és azt szeretném én is kifejezni, hogy a parlament álláspontját figyelembe kell venni és a plenárison döntöttünk ezen kérdésekről. Úgyhogy a kérdés most az, hogy hogyan tovább. Elnök úr, a bizottság ugye azt mondta, hogy ez a csomag csak 28-án lesz előterjesztve, nem pedig 22-én, ahogyan én gondoltam. Nos, elgondolkoztat a módosítók kapcsán. Ez ugyanis azt jelenteni, hogy én és a kollégáim csak két napval, napig tudunk módosítókat előterjeszteni, az túl rövid lenne. Ha lehetséges volna, hogy egy hetet kapjunk a bizottság javaslat előterjesztése után, akkor azt hiszem, hogy azért egy hetet biztosítanunk kellene, mert a két nap az túl kevés lenne. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném az ezzel kapcsolatos vitát eh, lezárni, és Kavada urat, az alelnököt szeretném eh, megkérni, hogy a következő pontnál vegye át az elnöklést, mert személyesen érintett vagyok ebben a pontban. Köszönöm. Eh, Átveszem tehát az, az elnöklést az elnökünktől, mivel személyesen is érintett, parancsoljon, szóval.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 Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons accélérer les débats vu les trois points qui nous restent encore. Et... Megadom Lökripa asszonynak a szót, hiszen kérek, kérek mindenkit, hogy nagyon rövidre fogja, mert nagyon szorít minket az idő parancsol. Oh, köszönöm, elnök úr. Először is szeretnénk köszönetet mondani, és gratulálni Szóvodá elnök úrnak. Valóban sürgősen szükségünk van arra, hogy a szellemi tulajdonjog védelmét uniós szinten szabályozzuk, és mindig is szerettük volna, hogyha a szellemi tulajdonjogok védelmét valóban úgy tekintjük, mint a gazdasági növekedés egyik alapkövét. Ehhez kell egy hatékony rendszer bevezetőnek érdekében, hogy a, a, a, a feltalálók, a szabadalmakat benyújtók és általában az új szellemi javakat létrehozók védelme garantálva legyen európai szinten. Az egész beszállítási lánc során biztosítani kell ezt a fajta védelmet. ugyanakkor a termékhamisítás, a kalóztermékek ellen hatékonyan fel kell lépnünk. Ehhez due diligence elvét kell követni, tehát a kellő körültekintés elvét kell figyelem előtt, figyelembe venni, illetve szem előtt tartani a beszállítási lánc egész során nagyon komoly károkat úgy okoznak ugyanis a számítógépes értéssel és általában a termékhamisítással. Ezt várják tőlünk a polgárok, és főként azok a KKV-k, azok a kis és középvállalkozások, amelyek nincsenek megfelelően felkészülve arra, hogy felvegyék a harcot ezzel szemben. Elnök úr, egy kis apró fenntartást, ha megenged nekem, semmi alapvetően nyugtalanító talán egy kicsit gyorsan átszaladtunk egy téma felett. Például a fogyasztók nyilván az árérzékenységük miatt könnyedén fordulnak olyan illegális termékek vagy, vagy jogsértő termékek iránt, amely kapcsán itt, itt szerintem a szöveg megfogalmazásán apró kis szemantikai finomítást, kiigazítást kellene eszközölni annak érdekében, hogy az illegális tartalommal rendelkező termékek kínálatát felől közelítsünk a problémához, ne a keresleti oldalt próbáljunk szabályozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Közter úr, kérem tényleg csak röviden is szükszavúan, hogyha szabad ezt kérni. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen én is a jelentést, Svoboda úr. Úgy gondolom, hogy az EU cselekvési terv esetében a következőket kell figyelembe vennünk. Egyfelől megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk a végrehajtás, valamint az érdekek érvényesítése között, hiszen ezek védelméről is szó van. Azt gondolom, hogy éppen ezért némileg jobb egyensúlyt kell teremtenünk ebben az anyagban, főleg a magán személyek érdekeinek a védelme szempontjából. És szeretnék részletesebben is a follow the money elvről beszélni. Volnának kérdéseim is ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ez az elv milyen mértékben eredményezi azt, hogy a magán felhasználók érdekei a felülvizsgálati mechanizmusok során sérülnek-e, mindesetre ezt el kellene kerülnünk. El kellene kerülnünk, hogy a follow the money elv által bizonyos ellenőrzési mechanizmusokat vezessünk be, amelyek a felhasználó szempontjából az internet szabadságát korlátoznák. Ezen túlmenőleg pedig ügyelnünk kell, amikor a bűnüldözésről beszélünk. Nem szabad ugyanis, hogy a felhasználókat kriminalizáljuk, büntessük, hiszen gyakran nincsenek tisztában a jogaikkal. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre is jobban oda kell figyelnünk. Továbbá fontosnak tartom azt is, hogy az EU cselekvési terv kapcsán a szerzők jogait jobban kiemeljük, főleg a gazdasági válság során, ugyanis itt a kultúra gyakran háttérbe szorul, tehát a kultúrát teremtők érdekeit is figyelembe kell vennünk, és végezetül kell egy megbízható vizsgálat, megbízható adatokat kell szereznünk arról, hogy a az immateriális javakkal kapcsolatos jogsértések milyen szociális gazdasági következményekkel járnak. Vannak tanulmányok, amelyek szerintem nem elég megbízhatóak ahhoz, hogy valóban tartós ismereteket szerezzünk arról, hogy milyen gazdasági vagy szociális következményei vannak az üzletszerű jogsértéseknek. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, Delvaux. Köszönöm, Delvaux asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Tényleg nagyon röviden, ahogy azt kérte. Persze szeretnék gratulálni az előadónknak, elnökünknek, akik a munkát végzett. Röviden csak annyit mondani kell, hogy van valami, ami kisé nyugtalanít engem. Nem kellene kriminalizálni azokat a polgárokat, akik nem mindig tartják tiszteletben, makulátlanul a szerzőjogokat. Úgy érzem, hogy hogy túlságosan határozottan fogalmazunk azokkal szemben, akik a szerzőjogokat sértik, egész egyszerűen csak annyit szerettem mondani, elmondani, hogy e kapcsán majd módosítókat fogok benyújtani. Szerintem a parlamentnek nem az a szerepe vagy a dolga, hogy a szerzőjogok megsértése az rendben van, ezért ez irányú fenntartásomnak szerettem volna hangot adni, Andersen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a jelentéstevőnek munkájáért. Nyilván ez nem az a jelentés, amit én írtam volna, de azért alapvetően azt mondhatom, hogy jó próbálkozás volt ez egy kiegyensúlyozott jelentés összeállítására. Persze majd módosító javaslatokkal tovább fogjuk tökéletesíteni szándékunk szerint, remélhetőleg kompromisszumokkal, most már nagyon rövid leszek. Ah, I'm too tired to be able to lehet, hogy nagyon fáradt vagyok már ahhoz, hogy angolul beszéljek, úgyhogy majd látják a módosítómat, és remélem, hogy egyetértenek vele. Elnézést, egy eh, kicsit nagyon stresszeltek. que Anderson. Anderson úr, ez az egyik legjobb hozzászólása már <laughs> az elmúlt hónapok vagy hetek egyik legjobb uh, hozzászólása volt. Köszönöm az Európai Bizottsághoz fordulok. Berzsöván úr, kérem csak röviden. Köszönöm, köszönöm. Igen, igen, nem hagytam ki Berzsöván úr, nem feledkeztem el erről. Csak egy dologban szeretnék Köszter úrnak reagálni, ami a pénzügyeket illeti, itt nem egyénekre vonatkozna ez a büntethetőség, hanem szeretnénk megakadályozni, vagy legalább valamilyen eszközzel elérni azt, hogy a hirdetők vagy közvetítők szellemi tulajdonjog által védett termékeket, szolgáltatásokat olyan eljárásokkal kell, hogy védjenek, amelyek biztosítják, hogy nem kerülnek ezek az információk rossz kezekbe. Tehát nem az a cél, hogy a végfelhasználó lehetőségeit korlátozzuk. Ennyit szerettem volna pontosítani az észrevételei nyomán. Egyébként üdvözöljük a jelentést. Köszönöm. Köszönöm most a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Természetesen nagyon fontos leckét kaptam abból, hogy hogyan lehet felgyorsítani a vitát. Minden esetre néhány dologra reagálnék. Köszönöm, és pozitívan gondolkodom a módosítókról. Ami a jogi üldözést illeti, aki jogot sért a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatosan, az ő szempontjukból az illetőnek tudatában kell lennie, hogy bűncselekményt követ el. A jelentés egyébként nem vitatja ezt az elvet és nem is beszél a jelentés arról, hogy legitim volna a szellemi tulajdonjogokat megsérteni, nyilván nem ez a szándékom, és nem is kell ezt így értelmezni, minden esetre köszönöm előre a módosítókat. Ennek köszönöm. Önnek visszaadom az elnöklést, kicsit megkönnyebbülve parancsoljam. Mr. Um, Köster, Köster úr, a tizedik pontot nagyon röviden átcsalhatjuk e Igen, természetesen. Timmermans úr a jogi bizottság legutóbbi ülésén kifejtette, hogy a bizottság az Európai Alapítvány statútumával kapcsolatos javaslatát vissza szeretné vonni a RIFIT program keretében. Ez főleg azzal magyarázható, hogy az Európai Alapítvány statutumának megreformálása egyhangú döntéshozatalra szorul, ami a tanácsban nem biztosított. Nem szeretnék most a tartalmi részletekre kitérni, de úgy gondolom, hogy szintén nem realisztikus egy új kezdeményezésbe fogni, bármennyire is hasznos lenne ez. Tehát aláhozni egy új statútumot. Megpróbáltam levélben Timmermans urat lebeszélni erről a szándékáról, tehát arról, hogy levegye napirendről ezt a kérdést, de válasz levélben arról tájékoztatott, hogy az európai tanácsban nem sikerül egyhangú döntést hozni ebben a kérdésben, úgyhogy ez megkerülhetetlen. Az Európai Alapítvány statútumáról szóló anyagot le kell venni a bizottság napirendjéről. Thank you very much. Köszönöm szépen. Gondolom, erről most eh, nem kell vitát nyitnom. If this is the case and I don't see és le is zárom ezt a pontot, és nem is kért senki szót. Van két rövid pont, amelyeket zárt ülésen kell megtegyenünk Kérem, hogy aki nem lehet jelen a zárt ülésen, kérem, hogy ők távozzanak gyorsan és csendesen a teremből. És